hogy a neve is mondja, mérsékelt. Megpróbáltuk itt a szélsőségeket mérsékelni. Megpróbáltam így képviselni választóimat. Európa reményt jelent, békét jelent, és szabadságot. Folytatnunk kell ezt az európai politikát, és soha ne adjuk fel a reményt. Köszönöm. Most Coffoli úr kap kettő percre szót az SND frakció nevében. Avec micro, avec micro, monsieur. Mikrofonnal, a mikrofon. Monsieur Zoffoli, il n'y a pas de micro. Zoffoli úr, mikrofonnal legyen szíves. Kérem, kapcsolja be a mikrofont. Hallja, hallanak most. Úgy gondolom, hogy az, hogyha most sikerül elsőre, végre, hosszú ellenállás után, tíz év vita után a CO2 határértékekre vonatkozóan megállapodást kötnünk 6% az Európai Unió egészére nézve, ezt még majd javíthatjuk. Az ilyen célok a CO2 kibocsátás terén rendkívül fontosak, de az utcán a konformitási szabályokat is bevezettük. Tényleges kibocsátási anyagok, adatokat fogunk így kapni minden helyzetben. Minden adatra vonatkozóan öm, fontos ez, hiszen a jelenlegi adatok a, öm, igen messze állnak a valóságtól, amiket a laboratóriumban szereznek. Emiatt voltak botrányok is. Most a jelenlegi szabályok szerint szerzett adatokat lehet lehet majd használni, ellenőrizni és független harmadik félnek. Fontos, hogy a bizottság egy olyan módszertant is előír, amely a gépjárművek teljes életciklusán keresztül méri a kibocsátást. Ez egyfajta ösztönző mechanizmust is jelent, amelyel az elektromos autók és a, az alacsony kibocsátású gép, nehéz gépjárművek elterjedhetnek. 2021-et követően minimális kvóta lesz, 2 százalék, ösztönzések vannak magán és állami beruházások számára ezen nem hagyományos területre és az ágazat dekarmonizációjára. Még jelenleg 94%-ban még az üzemanyag olaj és földgáz, benzin. A munkavállalók az ágazatban szintés támogatást kaphatnak abban, hogy a váltást fenntarthatóan tudják e, átélni környezeti szempontból is. Ez tehát egy újabb lépés az európai fejlődési modell felé a környezet és az ipar közti szövetség megerősítésével. Dömészmáker úr egy percben. Holnap van az utolsó plenáris szavazás ebben a ciklusban, és most újra lehetőséget kapunk arra, hogy konkrét intézkedésekről szavazzunk az éghajlat érdekében. A CO2 kibocsátás és a 6% az egy nagyon jó arány, egyelőre azonban ne felejtsük el, hogy az összkibocsátásnak a negy, az egynegyede a közutakról származik, saját hazámban, Flandriában is. Éppen ezért zöldek, zöldíteni kell a teherautó és gépjárműflottát, megvan a technológia rá. A CO2 kibocsátás csökkentése nagyon fontos, hiszen így a kibocsátás mentes a gépjárműveknek nyitjuk meg az utat, hiszen ennek a jogszabálynak ez lesz majd a záró akkordja. A flotta zöldítés a levegő minőség szempontjából is ki, nagyon fontos, hiszen sokan szenvednek túl, ettől túl sokan halnak meg emiatt idő előtt. Üzemanyag megtakarítást is jelent, amely nyilvánvalóan a vállalatok és a fogyasztók számára egyaránt nyereséget jelent. Végül pedig úgy gondolom, hogy az a, a a termékek szabványosítása is szükséges ahhoz, hogy ezeket a célokat elérjük. Az Egyesült Államok és Kína már előttünk jár, nem szabad, hogy az Európai Unió lemaradjon végérvényesen. Torvalds képviselő a szó, az ALDE frakció nevében kettő perce van. Erre, fru Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Szeretném köszönettel kezdeni, szeretném megköszönni társaimnak, akikkel együtt működtem, és szeretném megköszönni Básznak, az előadónak, és Christopher Fjellnernek. Panaszkodott, hogy megőszült az Európai Parlamentben, én már őszen jöttem ide, de az biztos, hogy mi is, illetve még aki nem volt ősz, néhány őszhajszálat kapott a tárgyalások alatt. Nagyon fontos az, hogy a gépjármű gyártókat is meggyőzzük a célkitűzéseinkről. Hiszen, hogyha csak előírunk és nem tárgyalunk velük, akkor nagyon kemény nehézségeink lesznek. Az sem könnyű, hogy elérjük a nulla kibocsátást. A nulla kibocsátású gépjármű az nincs. Az elektromos autó sem kibocsátásmentes. Az... És Greta Thunberg itt dicsértük itt tegnap. És uh, itt igazából a lényeg az az, hogy mennyit ruházhatunk be a tiszta elektromos meghajtásba. De az biztos, hogy uh, legyenek alternatív üzemanyagok, használhatjuk természetesen az elektromosságot is, de nagyon nehéz elérni, hogy ennyi idő alatt lecseréljük a gépjárműparkot. Nagyon fontos az, hogy az elkövetkezendő évek alatt is foglalkozzunk a témával. A más összetételő parlament is foglalkozni fog ezzel. Ez a jogalkotási javaslat jó eszköz, hogy elérjük ambiciózus célunkat. És nagyon fontos az, hogy helyén legyen a szívünk, a nyelvünk, és ki van még itt? Bász, akinek köszönetet mondhatok. Köszönöm. Köszönöm. Torvalds úr, Rübich úr szeretne egy kérdést önnek feltenni. Elfogad egy kéket? Szerintem örömöm lenne, hogyha megválaszolhatnám a kérdéseit. Szeretném megköszönni Torvalds kollégának a szindioxid kibocsátás természetesen nagy kihívás. Éppen ezért szükség van, hogy megvizsgáljuk az életciklus hatásait. És azt is nézzük meg, hogy mi káros anyag kerül kibocsátásra a gyártás alatt. Hogyan gondolja? Az intelligens város például hozzájárulhatna a csökkentett széndiokszid kibocsátáshoz? Köszönöm szépen! Érdekes kérdés. Szerintem a legfontosabb a városokban az, hogy tehát nem, nem az intelligens autóra van szükség, hanem az intelligens autóvezetőre. Mindenképpen eh, az embereket meg kell tanítani, hogy normálisan vezessenek. Itt van az a sok technikai eszköz, de nem azokon múlik. Nem kell félnünk a technikától, de ez Ausztriára is vonatkozik. Köszönöm. És most a GUE NGL frakció nevében EK képviselője a szó, másfél perce van. Kedves Stefan. Köszönöm szépen, elnök úr, igen, tisztelt kollégák, kolléganők. A parlament, a bizottság, a bizottságot és a tanácsot gyakran kritizáltam, amiatt, hogy a olyan döntéseket hordana, hoznak, amely az ágazatot, ágazatokat, az ipart, a vállalatokat részesíti előnyben az emberek, az állatok, a természet és a környezet kárára. Most viszont úgy gondolom büszkék lehetünk arra, amit elértünk. Holnap szavazunk a CO2 kibocsátás csökkentéséről a nehéz gépjárművekre vonatkozóan. Néhány, elsősorban a német kormány heves ellenállása ellenére ez a jelentés messze meghaladja az eredeti er- bizottsági javaslatot. A jelentés ezzel fontos lépésé vált a környezetvédelem szempontjából is, bár még nem messze nem elegendő. Nagyon sok munka vár még ránk különböző területeken önök előtt. Ma ez az utolsó hozzászólásom, felszólalásom a házban. A következő ciklusban már nem leszek képviselő. Éppen ezért arra kérem önöket, hogy a jövőbeni döntéseik alapján úgy, ahogy a szerződés 13, a Lisszaboni szerződés 13. pontjában megvan, végre eh, figyeljenek eh, azt a több milliárd, eh, figyeljenek arra a több milliárd állat, eh, állatra és eh, jószágra, amelyet az ember érdekében kizsákmányolnak, bántalmaznak és agyon tenyésztenek. Az Európai Uniónak nem a még nagyobb növekedés kell, hogy legyen a célja, hanem a bolygóvédelme, a, az élet minőségének a javítása. Éljenek jól, és legyenek szerencsések a jövőbeni politikai döntéseiknél. Köszönöm Önöknek. Köszönöm én is. Köszönöm szépen. Van egy kék kártya, kedves kollega, önnek elfogadja-e Lize kollégától? Köszönöm szépen. Tiszteltek kollega, természetesen személyesen én is minden jót kívánok önnek a jövőre. De ha megengedi, van egy kérdésem. Mi, honnan van az az információ, hogy mindez, ami most előttünk van, az messze meghaladja az eredeti bizottsági javaslatot? Én úgy látom, hogy nagyon közel vagyunk hozzá, és pontosan ez az, amit a német kormány képviselt, 15% és 30%. Nagyon okos, nagyon észszerű, de nem haladja meg az eredeti bizottsági javaslatot. Hát, amit ezzel mondani akartam, az az volt, hogy vannak olyan elemei, ahol a tárgyalások során bizonyos célokat el tudtunk érni, amelyek messze túlmutatnak a bizottsági javaslaton. Elsősorban Eichhardt kollégának köszönhetően, aki tulajdonképpen foggal körömmel harcolt azért, hogy tisztességes és ambiciózus jelentés legyen előttünk, úgyhogy ezt személyesen is még egyszer megköszönöm. Köszönöm. A zöld frakció nevében Deli képviselő a szó. Két perce van. Kedves kollégák, ezen a héten fogadtuk Kréta tömeget, és ő elmondta nekünk, hogy cselekedni kell, cselekedni, cselekedni kell azonnal. Tegyék meg azt, hogy önök, akik a politikai döntéseket hozzák, lehetővé tegyék, hogy a következő generáció, generáció befogadó világban boldog életet élhessen. Szükségünk van a planetára, meg akarjuk őrizni az egészségünket, csökkentenünk kell a szennyezést, vállalnunk kell a felelősségünket, és a közlekedési ágazat a többi ágazathoz hasonlóan, az egész világhoz hasonlóan hozzá kell, hogy ehhez járuljon. Jelenleg az összes jármű 5% a kamion, de ezek a kamion ezek a kamionok a szennyeződés 25%-át, vagyis a negyedét állítják elő a széndiokszid kibocsátásnak az Európai Unióban. Hogyha tiszteletben kell akarjuk tartani a COP21-es vállalást, hogyha meg akarjuk menteni a klímát és a planétát, akkor épít az ideje, hogy felszámoljunk a korábbi politikával. A bemutatott szöveggel most arról szavazunk, hogy csökkentjük a széndiokszid kibocsátást 15%-kal 2020-ig, 2030-ra 30%-kal a kamionok esetében. A bizottság javaslatán túllépünk. Európa a feladata, hogy javítsa a levegő minőségét ezzel a módszerrel is, és ez egy győzelem. Mit mutat ez a győzelem? Ez azt mutatja, hogy amikor mi a választott képviselők meghallgatjuk az elvárásokat, főleg a fiatalok elvárását, akik hétről hétre kivonulnak az utcára, hogy megmentsék a klímát. Amikor átlépünk a szép szavakról a tényleges cselekvésre, akkor a dolgok megmozdulnak, és jó irányba tudunk mozdulni. Büszkék lehetünk erre, de azért figyeljünk oda, hogy még hosszú út áll előttünk. Hogyha fenn akarjuk tartani azt a lehetőséget a gyermekeinknek, hogy lélegezzenek, hogy szabadon élhessenek, boldog életet élhessenek, és hogy ne tegyük tönkre számukra a planétát, akkor holnap meg kell szavazni ezt a szöveget. Ha ezt a szöveget megszavazzuk, akkor kiállunk a klíma mellett. Köszönöm szépen! Az ELNE frakció nevében Láncsini képviselője a szó, kettő perce van. Köszönöm, elnök úr. A mobilitás szektorának nagyon fontos a feladata a gazdasági, szociális szempontból uniós és tagállami szinten. Itt a parlamentben úgy tűnik, hogy mindig elfelejtjük ezt az aspektust, de hallgatjuk meg a vállalkozók és az európai dolgozók igényeit. A jelenlegi javaslatban lévő intézkedések anakronisztikusak, sőt irreálisak a szövegben arról beszélünk, hogy átállást kell garantálni a nulla kibocsátású mobilitásra, ösztönözni kell az új technológiákat. Ugyanakkor nincs hatásanomány a javasolt intézkedések mögött. Csak az elektrikus, az elektromos megáll, megoldást támogatja ez a szöveg, pedig nagyon sok más megoldás is lehetővé lehetséges lenne és rendelkezésre áll már a piacon. Többféle technológiát lehetne használni, és így tudnánk valóban támogatni a vállalkozásokat. A nulla kibocsátású technológiák fejlesztése az nem olyan fejlett még a nehéz gépjárművek területén, még kevésbé, mint a személygépkocsik területén, főleg amikor nagy távolságokat tesznek meg ezek a járművek. Ugyanakkor kárt okozunk ezzel a nehéz gépjárművek területén, ez sérti a versenyképességet. A gazdag országok majd meggazdagodnak az akkumulátorgyártásból, például Kína, anélkül, hogy végig gondolnánk, hogy az elektromos áram előállítása a kontinensünkön még mindig részben lignit és szén erőművekben készül. Ahogy a sajtóban is megjelenik, paradox módon új felállították az e- elektromos töltő oszlopokat, de ezeket ellentmondásos módon gázolajjal táplálják be. Negatív ez a jelentés az ö, nehéz gépjárművek szektorára, csak Németországot tudjuk így támogatni, és lehet, hogy munkahelyek is meg fognak szűnni, sőt, 70 és 210 ezer munkahely között lesz annak a száma, amelyet 2030-ra elveszítünk az ilyenfajta javaslattal. A jelenlegi megfogalmazás szerint ez a javaslat egyszerűen értetetlen, és pont ellentétes eredményt fognak elérni, mint amit célként kitűztünk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Szosznert képviselője, a szó egy perce van. Nyilván. Köszönöm szépen nem lesz olyan, hogy nulla kibocsátású gépjármű. Ne hazudozzanak ezzel, ilyen nincs. Nagyon jól tudják, hogy a jövőben sem lesz kibocsátás mentes gépjármű. Ez maximum a gépjárműgyártók propagandája. Máshol lesz a kibocsátás. Nem az utcán fogják kibocsátani a káros anyagaikat, hanem mondjuk az erőműben, vagy a gyártás közben. Itt az, hogy azt mond, amit akar, kiabálhat is, aztán elmegy. Hát ez a vita. Igen, a fiatalok akarhatják azt, amit akarnak, de hogyha nincs meg a technológiájuk, hogy csökkentsék a kibocsátások, akkor igazából csak elhalasztjuk a trükközést. De igazából, hogyha hazudunk, akkor csak növeljük a kibocsátásokat. Köszönöm szépen! Most pedig Líze képviselő kap másfél percre szót. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nagyon jó, hogy holnap megszavazzuk a nehéz gépjárművekre vonatkozó határértékeket. Ez egy nagyon ambiciózus anyag. Lehet, hogy túlzottak a szociáldemokraták és a zöldek követelései. Ezek a túlzások nem lesznek benne a végső szövegben. Bász Eichhardtnak pedig köszönöm a pragmatizmusát, sokkal többet akart az elején, de igazából az lett az eredménye, amit a néppár szeretett volna meg a bizottság. Köszönöm Christopher Fjellnernek, hogy ennyit fáradozott, nem csak ezen a témán, hanem nagyon sok más témán is. És most szeretném kihasználni a lehetőséget, hogy Miguel Arias Kányéte biztosnak köszönetet mondjak. Hiszen nagyon sok kritikát kellett, hogy elviseljen a meghallgatása alatt. De szerintem a kritikusainak is be kell vallania, hogy vele közösen nagyon sokat értünk el a klímavédelem érdekében Európában. Ez pedig az utolsó jogszabály, amit a parlamentben elfogadunk ezen a téren. Köszönöm szépen, Miguel Arias Kenyite. Folytatnunk kell a munkát, és egy téma pedig mindenképpen aktuális lesz az, hogy a vasúti közlekedést erősítsük. Jó dolog, ha autózunk, de több embert, több árut kell a vasútra átirányítani. Hiszen igazából a vasút sokkal kisebb szerepet vállal a környezetszennyezésben, mint bármelyik más közlekedési ág. Köszönöm szépen figyelmüket. Köszönöm szépen, köszönöm. Líze úr egy kék kártyát kap Szosnyes úrtól. Elfogadja? El. Elég sok mindent értünk el. De mit tettünk a klímáért? Igazából csak néhány sztereotípiát sorolt fel. De igazából a klímával nem történt semmi. Tudatosan nem akartam részletezni a dolgokat, de nagyon szívesen részletezem. Európa 2030-ig éri el éghajlatvédelmi céljait. Holnap szavazunk, és jogilag már megalkottuk a keretfeltételeit annak, hogy több mint 40%-kal csökkentsük a kibocsátásokat. Más kontinensek példát vehetnek Európáról olyan szabályaink vannak, amely nem űzi el az energiaigényes ipart Európába. Szerintem nagyon jó egyensúlyt értünk el. Az arany középúton vagyunk. Köszönöm. Dali képviselője, a szó másfél perc van, tessék. Köszönöm. Szeretnék köszönetet mondani mindezért, és először is gratulálok Bas Eichhotnak, az, elő, az előadónak. Tudom, hogy nem volt könnyű ez a dosszié, és nagyon pozitív, hogy még egy olyan szakpolitikát, szakpolitikát tudunk kialakítani, mivel csökkenteni lehet a széndiokszid kibocsátást. Hosszú ideig nem voltak standardjaink a nehéz gépjárművekre, tudva azt, hogy ezeknek a kamionoknak nagyon nagy a hatása a globális felmelegedésre, és a klíma hatása az tovább növekszik, hogyha nem foglalkozunk ezzel a kérdéssel. Úgyhogy épp itt az ideje, hogy kötelező széndiokszid célokat fogalmazom meg az EU a nehéz gépjárművek számára. A bizottság eredeti javaslata a kötelező célok összeegyeztetése, ez nehéz feladat volt, a tanácsnál pedig a benchmarkot kellett bevezetni, és ez egy siker volt. Tudom, hogy jelentős ez a munka. A szocialista árnyék előadónak, Daniele Szaffolinak is szeretnék köszönetet mondani, hiszen nagyon sokat tett azért, hogy egy jó kompromisszum szülessen. A parlament pozíciója megfelelő, ambiciózus, mindannyian meg kell, hogy feleljünk a, klímakövet, a klímavállalásainknak, és hiszek abban, hogy a tisztább járművek, beleértve a nehéz gépjárműveket és innováció segítségével ösztönzőt fog jelenteni az alacsony és nulla kibocsátású járművek számára, és ez fogja elhozni a tényleges változást. Ez a célunk a munkánkkal, és várom a további munkát a következő években. Köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönöm szépen. És most Revo Dallon Bonfa képviselője a szó másfél percben. Köszönöm szépen, elnök úr! Igen, végre az Európai Unió kötelező szabályokat állít föl a széndiokszid kibocsátás tekintetében a nehéz gépjárművekre. A közlekedési szakbizottságban a szocialista képviselőként mindig az ambiciózus célokat támogattam. Ugye akkor a tagállamok, Németország, többi tagállam, amelyeket az iparuk befolyásol, mindig emeli ezeket a küszöbértékeket. Sajnálatosnak tartom, hogy a elmúlt években nem sikerült bevezetni ezeket az ambiciózus célokat. Ugyanakkor a 2022-re egy felülvizsgálatot céloztunk meg, ez nagyon fontos időpont lesz, és ha lehet, akkor még több jármű típusra ki kell majd bocsátani, ki kell majd bővíteni ezeket a szabályokat. A tagállamok részéről nincs meg a politikai szándék, és mégis örülök ennek az első lépésnek. Végre kötelező előírásokról tudunk beszélni és szavazni. Nagyon fontos a levegő szennyezés megakadályozása, fontos, hogy betartsuk a vállalásainkat konkrétan a párizsi megállapodásban, tehát kötelezettségeinket, és gondolnunk kell, felelősek vagyunk a jövőbeni generációkért. Európa konkrét lépéseket tesz a szennyezés ellen, és büszke vagyok arra, hogy a plenárison az utolsó felszólalásom ebben a témában történt. Köszönöm. Köszönöm szépen. És most átérünk a spontán felszólásokra. Ketten kértek szót, mind a kettőt elfogadom. Fária képviselője a szó, egy perce van. E Köszönöm szépen, elnök úr. A, szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik dolgoztak ezen a dosszién a széndiokszid csökkentés érdekében. Minden esetre nagyon fontos, hogy e, a mandátum során együtt tudunk dolgozni ezen a témán. Mindegyik szektor fontos a tekintetben, hogy valóban a párizsi célokat el tudjuk érni. olyan célokat kell elérnünk, amik az elfogadott célokon is túlmutatnak. A mi frakciónk, a néppárt a lelkismeretére hallgatott. Nem tagadhatjuk, hogy a klímaváltozás létezik. Meg kell, hogy védjük az ökoszisztémát, amelynek részesei vagyunk, csökkentenünk kell az emberi tevékenység szennyező hatását a világban. Kedves kollégák, a tudósok felhívják most a figyelmünket ezekre a problémákra, és most már a társadalma, főleg a fiatal körében ez visszhangra is talált. Továbbra is ugyanakkor védünk olyan érdekeket, amelyek megakadályozzák a széndiokszid kibocsátás csökkentését és a technológia fejlesztését. Sajnos a gyermekeknek teszünk ezzel kárt. Kelly képviselője a szó. Son, tiéd a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Én magam is szeretném elmondani, hogy a mandátum végén nagyon elégedettek lehetünk a dokumentum előrehaladtával, és örülhetünk annak, hogy a biztos úr mindvégig az elmúlt öt év során a mozgatója volt ennek a folyamnak. Ahogy Deli kollega is mondta, egy olyan intézkedést fogadunk most el, vagy kerül elfogadásra, szavazásra, amely nagyon fontos, hiszen a kibocsátást lehet vele csökkentetni. Ahogy a gazdaság fejlődik, s, öm, ugye a saját magunk utazásai során is azt tapasztaljuk, hogy azt is jelenti a kezdekedés növekedése, hogy a nehéz gépjárművek mennyisége is növekszik. Ezt lehet, hogy nem kell csökkenteni, de energiahatékonyabbá mindenképpen tenni kell a kibocsátás csökkentéssel. Úgy gondolom, hogy a következő években majd ambiciózusabbak is lehetünk, de kezdetnek ez jó. Észszerű folyamat ez, lépésről lépésre megyünk előre, amely segíti a, az ágazatot és a környezetet. Kiváló munka volt, és köszönöm mindenkinek. Köszönöm szépen. A, eljutottunk a spontán hozzászólásokhoz, és megadom a szót. Először a végére értünk, és most megadom Arias Kányéte úrnak a bizottság nevében zárszóra. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt képviselők, köszönöm a vitát, és azzal a kérdéssel szeretném én magam is kezdetni, amelyet a közösségi hálókkal kapcsolatban vetettek fel. Ugye az volt a kérdés, hogy hogy mit tehet a parlament az éghajlatváltásért. A válaszom az, hogy nagyon sokat. És mit tett az Európai Unió az éghajlatváltás ellen? Nagyon sokat. 2020 előtt ti időszakig igen ambiciózus célok, céljaink vannak, és 2017-ben úgy döntöttünk, hogy a kibocsátást 22%-kal növetjük, a, csökkentjük a 90-es évekhez képest, és a GDP növekedése ugyanilyen arányú volt. És mégis ez a parlament, ez a parlament 5 év alatt igen lényeges kereteket határozott meg. Re- a sokféle parlamentben szolgáltam, regionálisban, nemzetiben, európaiban, de úgy gondolom, hogy egyetlen egy olyan dossziét sem láttam a szinteken, amely olyan intenzív munkát tudhatott volna maga mögött, mint ez. Köszönöm Levia kollégának, az előadóknak, Kurkudi barátomnak, azoknak is, akik nem csak itt ö, dolgoztak keményen, hanem az életemet más irányelveknél is megnehezítették. Nos, mit is ö, értünk el? Mi az, ami most a kezünkben van? Ren, ö, egy lényeges ö, mennyiségű jogszabály, amely 2000 30-ra 45%-os kibocsátás csökkentést eredményez. És ez azt jelenti, hogy nagyon fontos döntés ez. A politikai támogatottság általános szintje is nagyon fontos. Az energiacsomagban a 80%-ban szokták Az éghajlatcsomagot 80%-os átlagos támogatottsággal szavazták meg, és ez egy óriási erő ez azt is jelenti, hogy a párbeszéd célszerű volt, megértés, köz, kölcsönös megértés, tár, támogatás, és igen masszív eredmény az, amit ez alapján kaptunk. Az életemből több mint 450 órát töltöttem is, és ez egy rendkívül formidábilis tapasztalat volt. Csodálatos munka, eredménye ez, és a parlament eh, részvétele nélkül egészen biztos, hogy nem értünk volna el ennél a csomagnál sem ilyen kiváló eredményt. Ugye ez az, in, ez az intézményes módja az előrehaladásnak. Úgy gondolom, hogy rendkívül fáradtságos volt a munka, de mégis alapvetően fontos az értéke. A következő időszakra új eh, eh, eredményeket tud hozni. Felelősségünk van ebben. E parlament azonban a munkáját még nem fejezte be. A legutóbbi népszavazáson, ö, ö, véleménykutatáson elnézést, véleménykutatáson a potenciális szavazók 77%-a fontosnak tartja a globális felmelegedés elleni harcot, és éppen ezért úgy dönt, hogy részt kell venni az európai választásokon és elmegy szavazni. Nagyon fontos ez. Az éghajlat a legfontosabb elemé vált. Ezért azt kérem önöktől, hogy tegyenek. Tegyék meg az európaiak érdekében azt, amit az el, elmúlt öt évben eh, mi megtettünk, de mondják meg azt is, hogy mi az, amit a következő öt évben akarnak tenni. Hozzanak több embert, így tudnak több embert hozni a szavazóurnákhoz. És így tudunk olyan helyzetbe kerülni, hogy a következő ciklus végén azt tudjuk majd elmondani, hogy lényeges -e az előrehaladás, és az Európai Unió elsőként tud majd 2050-re éghajlat semlegesé válni. Köszönöm szépen, biztos úr. Ezzel megadom a szót Bász Eichhardtnak, az előadónak. Köszönöm szépen. Mivel mindannyian köszöntőket is mondunk. Én magam is köszönetet szeretnék mondani Kányéte biztos úrnak a munkáért. Természetesen voltak pillanatok, amikor nem értettünk el együtt. A 450 órából néhányat én is önnel tölthettem. De azt mindig elmondhatom, hogy a párbeszéd az jó volt, köztönös tiszteletre épült. E, így kell előre lépni, előre haladni. Igaza van, hogy nagyon sokat értünk el az éghajlat, mobilitás és energia terén, de még nem végeztük be jó irányban haladunk az éghajlat semleges gazdaság felé, és tovább kell lépni. Tegnap ezt nagyon határozottan én magam is elmondtam. És ez az egyik oka annak, hogy holnap és ezt fogom elmondani, a választások az éghajlatváltozáson fognak múlni. Péter, Líze, ott vagy. Köszönöm, hogy visszajöttél, mert természetesen elmondhatnám azt is, hogy mi parlamentként hol léptünk előrébb. Három fontos kérdésben. Egyrészt a 2030-as cél most jogilag kötelező, ez az eredeti javaslatban nem volt benne, és ez nagyon fontos, mert egyértelmű jelzés, hogy hova menjünk. Másodszorban a javaslatnak a különböző hiányosságait sikerült eltüntetni a szuperkrediteknél, a, a nulla kibocsátású nehéz gépjárművekre a viszonyítási alapot meghatároztunk, és a konformitást. Ez jelenti azt, hogy amit papíron megállapodtunk, az a valóságban is elérhető lesz, és ez is nagyon fontos. Ezt tudni kell mindenkinek. Ez az a három elem, ami mindenen túl, a technikai fejlesztésen, az áttekintésen, stb. stb. kívül világosan jelzi azt a beruházóknak, a gyártóknak, hogy a jövő a nulla és alacsony kibocsátású gépjárműve lesz, és a jelenlegi technológiák folytatása ehhez nem lesz elegendő. Ez úgy gondolom, hogy rendkívül fontos, és több, mint ami az eredeti javaslatban benne volt. Ezt mindenképp el akartam mondani válaszként. Köszönöm szépen, és nézzük majd meg, hogy mit tudunk később különösen a New Yorki ENSZ csúcs találkozón tenni. Én úgy gondolom, hogy az Európai Unió a, az elhatározásait szigorítani, emelni fogja, és ezt is bele fogom az imáimba foglalni. Köszönöm szépen, köszönöm. Lezárom a vitát, holnap délelőtt fogjuk a szavazást erről a kérdésről meg. L'ordine del giorno reca ora la... Napirenden képviselő jelentése a következő pont, a tiszta és energiahatékony közétű járművek használatának előmozdítása. Már is megadom a szót az előadónak, négy perce van, tessék. Biztos úr, igen, elnök úr, igen, tisztelt e, képviselők, hölgyeim és uraim. Ma a tiszta és energiahatékonyabb közúti gépjárművekről beszélünk. Miért van szükség erre az irányelvre? A kezdeményezés a bizottsági javaslat alapján röviden összefoglalva azt jelenti, hogy a kibocsáták kétharmada a smog, kétharmada a közúti közlekedésből származik. Éppen ezért van szükség tiszta gépjárművekre, buszokra, személyautókra, teherautókra, de természetesen olyan felszerelésre is szükség van, amely lehetővé teszi, hogy a szolgáltatások jók legyenek. Az európai ipar, a vállalatok most világosan látják, hogy mit kell elérni. Meghatároztuk a céljainkat, és biztosítanunk kell azt, hogy ezek a célok elérhetők legyenek, el is érjük őket. Azok számára is, akiknek ezt el kell érni, ezek pedig az önkormányzatok. És természetesen az, ezt tájékoztatásunkban is át kell tudnunk adni. Nagyon fontos, hogy a költségvetési támogatást is megkapjuk mindehez, és pontosan a vásárlók számára lehetőség váljon a tiszta gépjárművek vásárlása is. A különböző tagállamok különböző lehetőségeket biztosítanak, de az fontos, hogy nagyobb mértékben kerüljenek az utakra a tisztább gépjárművek. Tudjuk, hogy nem száz százalékig fognak ilyen gépjárműveket vásárolni, lesznek hagyományos járművek is, hibrid járművek is, az önkormányzatoknak azonban az a véleménye, hogy jó lenne, ha olyan megoldásokat is találnánk, amely a hagyományos kibocsát, üzemanyagúról a nulla kibocsátású üzemanyagokra való átállást segítenék az alacsony energia, alacsony kibocsátású gépjárművek tehát fontosak az önkormányzatok számára is. Természetesen megfelelő struktúra van, struktúrára van szükség az alternatív üzemanyagokhoz is, és nagyon fontos, hogy megfelelő definíciókat alkalmazzunk. A könnyű és nehéz gépjárműveknél tudjuk, hogy mennyire fontos, hogy az autóbuszok szempontjából mindenképpen előrelépés legyen a városi közlekedésben. A, a, az irányelv foglalkozik a közbeszerzésekkel is. A buszokra ezek keretében figyelni kell, hogy tiszta gépjárművek legyenek ezek az alacsony kibocsátású energiák, eh, technológiák nagyon fontos. Az Európai Unió tulajdonképpen bajnok lehet ebben, élen járhat e termékek, e gépjárművek fejlesztésében, és az európai vagy világpiacokon való alkalmazásában. A saját régiómból, Lengyelországból is tudnék erre példát mondani. Persze vannak már vásárlók ilyen termékekre, de egyelőre még Európán kívülről. Az alacsony kibocsátású hatású technológiák, földgáz technológia például oda vezetett, oda vezethet, hogy hamarosan tiszta lesz a közlekedés. Kevesebb kibocsátásra, vagy a biogázra is gondolhatunk a jövőben, ez is például sokkal nagyobb mértékben alkalmazhatóvá válhat. A javaslatom a körforgásos gazdaságra is utal. A nulla kibocsátású gépjárművek fontosak a, az üzemanyag se, ö, cellás technológiák is. De nem csak technológiai, hanem társadalmi kihívásokkal is számolni kell. Nem szabad elfelejteni, hogy a gyártók a gyártás is terheli a, a környezetet. Például a, az akkumulátorokhoz mm, egészen nagymértékben használnak nehéz fémeket. A, fontos éppen ezért, hogy olyan legyen a, a, az akkumulátorgyártás, amely újrahasznosítható és hosszú élettartamú termékeket eredményez. Nagyon fontos, az is, hogy a ritka nyersanyagok használatát lehetőség szerint kiküszöböljük. A, az akkumulátorgyártás és a tiszta üzemanyag vagy meghajtó eszközök azt, azt is biztosíthatják, hogy a kutatásfejlesztés is Európában marad. Az állami pénzeket így az európai jövő érdekében, a technológiát szolgáló jövőre költjük el. Köszönöm szépen minden árnyék előadónak, kollégának, akivel együttműködtünk. Ugyan különböző felfogásaink voltak, de meg tudtunk állapodni, és a bizottság a fontos pillanatokban mindig segített nekünk. Ezért jó a kompromisszum. Köszönöm a román elnökségnek, és határozottságuk is hozzájárult ahhoz, hogy időben elkészüljünk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, és most a bizottság nevében meghallgatjuk Greta Bulc biztos asszonyt. Öné a szó. Grazie, Presidente. Honorable members. Igen, tisztelt képviselők! A bizottság üdvözli azt a lehetőséget, hogy ma Zsiks úr jelentését tárgyalhatjuk, és kiválj, köszönjük a kiváló munkát az árnyék előadóknak is. Nem csak ezen a dokumentumon, hanem az egész folyamatban tulajdonképpen, ahogy ön is mondta, az együttműködés nem volt mindig könnyű, de mindig nyitott volt, elkötelezett, és ezért teljesítettünk is. Hála az elkötelezettségnek és a határozottságnak, amely mind a három jogalkotónál tapasztalható volt, sikeresen tudjuk lezárni a dokumentumot. A tiszta mobilitási csomag. Az állami szektor így fontos szerepet kap a dekarbonizációs folyamatban. Különösen a, az autóbusz szegmensben, ahol a közbeszerzés 70%-át adja a piaci beszerzéseknek. A közbeszerzés a tiszta járművek alkalmazását így felgyorsíthatja, és jelentősen segítheti az zéro mobilitás felé való haladást, az zéro kibocsátású mobilitás felé. Kiváló a kompromisszum a, amelyet kötöttünk, hiszen azt biztosítja, hogy megfelelő ambícióval és elegendő rugalmassággal tudjuk a végrehajtást is végigvinni, a jelentős adminisztratív terhek nélkül segítsük a végrehajtást a hatóságoknál is a, vilá, a tiszta jármű definícióját is sikerült megoldanunk. Konkrét célokat határoztunk meg a nulla kibocsátású buszok számára. Bízom abban, hogy a megállapodás, amelyet a Trigolusban elértünk, eléggé szigorú definíciót adott, reális és mégis ambiciózus nemzeti célokat tesz lehetővé. A szöveg teljes rugalmasságot biztosít arra vonatkozóan is, hogy a tagállamok erőfeszítéseiket megosszák, és lehetővé tegyék a költséghatékony végrehajtást, amely nem jelent túlzó terhet az egyes állami hatóságokra nézve sem. Nagyon sok város, Amsterdam, Berlin, Párizs, Varsó, Barcelona, Hamburg, Milánó, Ljubljana és München egyebek között, sok más mellett önkéntesen elkötelezte magát, hogy túlmegy azon, amit az irányelv előír. Most segíteni fogunk más városoknak is abban, hogy ezt a példát követhessék. A revízió az irányelv hatáját a közbeszerzésekre is kiterjeszti, olyan gyakorlatokkal, mint a leasing, a bér, e, bérlés és bérbeadás. Ez a jelenlegi gyakorlatokat is jobban tükrözi a közbeszerzésben is, és segít abban, hogy a piacon megfelelő hatást váltsunk ki. Az intézkedésekkel összességében világos, hosszú távú piaci jelzéseket tudunk küldeni a gyártók, közhatóságok és beruházók számára, akik ezzel majd jobban tudják megtervezni a nulla kibocsátású mobilitásra való átállást az évszázad közepére. Nagyon fontos lépés lesz ez a mobilitás dekarbonizációjában, és a világosan meghat, meghatározott nulla kibocsátás elérésében 2050-re. Köszönöm szépen. Köszönöm én is, kedves biztos asszony, és most a, a Közlekedési és Turisztikai Szakbizottság nevében megadom Deli képviselő úrnak a szót, akit nem látok most, úgyhogy akkor menjünk tovább a hozzászólásokban. Először megadom a politikai frakcióknak. Kezdjük az Európai Néppárttal. Piper kollega, 1 perc 30 másodperc. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos asszony. A környezetvédelem legyen európai, a kibocsátás csökkentés legyen európai, és a tagállamoknak meg, megvan a saját feladatuk. Konkrét jogá, jogalkotási javaslataink vagyunk, és ezek határokon átnyúlók, hiszen a kibocsátások is átmennek az országhatárokon. Mi európai előírásokat szorgalmazunk ezen a téren, azonban ne legyenek az európai előírások túl részletesek, ne nyúljanak bele a városokba, a falvakba. Hölgyeim és uraim, ezzel a javaslattal igazából egy húsvéti záptojást ajándékoztunk az önkormányzatainknak. Tehát az, hogy előírjuk, hogy az önkormányzatok hogyan pályáztassanak, az már nem megy. Ez nagyon messze van a tagállamok mindennapi realitásától, hogy elektromos buszokat vásároljanak az önkormányzatok, az roppant megdrágítja a dolgukat. Döntsenek az önkormányzatok, a városok, a falvak arról, hogy mit vásárolnak. Ne Brüsszel írja elő nekik. Az emberek már megint azon fognak dühöngeni, hogy az Európai Unió nem a jogalkotási keretekkel foglalkozik, hanem beleszól a mindennapi életükbe. Éppen ezért elutasítjuk a dossziét. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most a szocialisták és demokraták frakciójának nevében Dens képviselőnek adom meg a szót. 1 perc 30 másodperc. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is hálámat szeretném elmondani. Nagyon hálás vagyok a biztosnak, a tanácsnak, akik sajnos most nincsenek itt, azért a munkáért, amelyet együtt folytattunk. Az előadó ezt őszintén mondom, kiváló előadó volt. A tárgyalásokat a különböző frakciók között kiválóan vezényelte le, és gratulálok ehhez. Köszönöm is. Ez a dokumentum kiváló példája annak a, hogy miért is választottak minket meg. Az éghajlatváltás ambíciója, hát, növeltük, a gépjárművek tisztaságát biztosítjuk, ez hiszen nem, ugyan nem a gépjárművek az egyetlen kibocsátás, kibocsátók, de nagyon nagy arányban szennyezik városainkat. A közbeszerzés önmagában 14%-át adja az EU GDP-jének, és 75%-át a busz beszerzéseknek. Nagyon nemes dolog lenne, hogyha itt biztosíthatnánk azt, azokat a forrásokat, hogy tiszta környezettel, közlekedéssel elérnénk a környezeti célokat 2050-re. A javaslat szerint tiszta közlekedésre van szükség. Most a bizottság és a nemzeti kormányokon múlik az, hogy ezt elfogadják-e. De a kollégáknak hadd válaszoljak a néppártból a néppárti kollégáknak szükség van erre az ambícióra. Nem lehet egyszerűen hátradőlni és azt remélni, hogy a dolgok majd elindulnak, és majd eljutunk oda. Nem, nekünk meg kell hozni a bátor döntéseket. Látjuk, hogy a, nem csak néhány tag, de, tag, tagállamban van ellenállás, de minden tagállamban a fiatalok ellenállnak és követelik, hogy lépjünk, és most kell lépnünk. Ezért vagyok büszke, hogy ezt meg is tettük. De azt is el kell mondjam, hogy a parlament és a városok azok, amelyek mindig nagyobb ambíciót kér elérnek, és a tagállamok, amelyek lejjebb nyomják. Ez az a, az öt évemnek a tanulsága, amit le kell, hogy vonjak. Britként ez egy kicsit most ki tudja milyen helyzetet jelent, egy picit kényes, de hogyha ez az utolsó hozzászólásom a plenárison, akkor hadd mondjam el, hogy önök csodálatosak, azért vannak itt, hogy jó dolgot hozzanak végre. Sokat tanultam, és nagyon szeretnék még többet tanulni. Köszönöm szépen, kedves kollega, és jó szerencsét kívánok Önöknek. Most a konzervatív és reformisták nevében Demész Máker kollégának adom meg a szót másfél percben. Márk, köszönöm szépen, tisztelt kollégák, biztos úr. A most, vitat, most Beszéltünk a nehéz gépjárművek kibocsátási csökkentéséről is, ami a tiszta energiát eredményezi, és amely ösztönzi a, az energiatakarékos felhasználást is. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos az a jelzés, amit küldünk. A holnap lesz az utolsó szavazás ebben a, a ciklusban, úgyhogy meg kell, hogy ragaz, ragadjuk a lehetőséget arra, hogy konkrét eh, intézkedéseket fogadjunk el a környezet és levegőszennyezés ellen. A közbeszerzés is nagyon fontos eh, és fellendítő hatása van a kibocsátás szegény mobilitási célok elérésében. A saját kormányom, a, a, a flamand kormány például a fenntartható beszerzési politikát támogatja. A városaink levegőminőségét jav, javítani kell, ez a saját hazámra is vonatkozik, de az NVA párt a saját pártom számára az is fontos, hogy a technológia semleges megoldások legyenek. Nem csak az akkumulátoros elektromos műv autókra kell tehát gondolni, hanem a hibrid, vagy LNG, vagy öm, hidrogén alapú járművekre is kell gondolni, mert mindegyik hozzájárulhat a kibocsátás szegény mobilitáshoz. E Köszönöm szépen. Az ALDE nevében most Barambika kollégának adom meg a szót. Gracias, presidente. Köszönöm, el, akkor tisztelt biztos asszony, üdvözlök mindenkit. Azzal kezdeném, hogy gratulálok az előadónak és az árnyék előadóknak az elvégzett munkáért. Ez a javaslat ez hozzá kell, hogy járuljon ahhoz a célhoz, közös célhoz, hogy 20%-kal csökkentsük a közlekedési kibocsátást 2025-re. Két fontos elem van ebben, realizmus és tisztaság. Mind a kettőre szükség van ahhoz, hogy a dízel kapcsolatos témát végig tárgyaljuk. Ennek két ellentétes hatása van, megakadályozza a kibocsátás csökkentését, ugyanakkor vannak hatékony járművek, nulla kibocsátású járművek is, ugyanakkor hatalmas a szociális költsége ennek, a válság most már munkahelyeket is megszüntet, ehhez is vezetett. Sokkal szennyezőbb, pedig most már le lehet cserélni ezt a technológiát. Az átállást támogatni kell a nulla kibocsátású mobilitásra. Előreláthatóság, realizmus egyetemű célokat kell kitűzni, nagyon fontosak a széndiokszid csökkentési célok. Más országok már ezt megteszik, realizmusra kell, hogy legyünk, ez a egyének számára, a vállalkozások számára is fontos, hogy biztonsággal tudják tervezni a befektetéseiket. Éppen ezért ez a rendelet. Azon kívül, hogy a válságot kezeli, ennek a jelentésnek ösztönöznie kell azt az ipart, azt az iparpolitikát, ami támogatja a nulla kibocsátású járművek előállítására történő átállást. Intelligens módon, intelligens technológiákat kell alkalmazni azért, hogy energiahatékony, környezeti, szociális szempontból az unió mobilitása átalakuljon. Végül pedig az új font a hozzáférés a járművekhez fontos. Bizonyos tagállamokban, mint például a hazámban is, 8 év telt el 2007 óta, és 2017 óta pedig két és fél év, de 10 év alatt 60%-kal növekedett ez az átalakulás. A, fontos a minőségugrás, a környezet szempontjából és a közlekedés biztonság szempontjából is fontosak ezek a kérdések. Köszönöm szépen. A GUE frakció nevében Konesna képviselője a szó másfél percben. Köszönöm szépen. Igen, tisztelt kolléganők és kollégek, biztos asszony, nagyon jól tudja, hogy nem voltam elégedett az intézményközi tárgyalásokkal. Most nézzük meg, hogy igazából a tiszta mobilitási csomagnak mi a lényege. Az, hogy a gyártókat arra kényszerítik, hogy új technológiát vezessenek be a nehéz és könnyű gépjárművek tekintetében is. Igazából a közúti szállodásban résztvevők üdvözölnék, hogyha ez probléma nélkül menne. De azt látjuk, hogy nagyon hiányos ez a szabálytervezet. Igazából a kevés kibocsátású járművek nem az úton bocsátanak ki szennyezőanyagokat, hanem a gyártás közben, és a gyártásuk pedig nagyon-nagyon drága. Éppen ezért a alternatív meghajtás csak is a gyártóknak hozna hasznot. Természetesen fontos, hogy legyenek alternatív meghajtású gépjárművek, de a biomeghajtások első generációja nem került megfelelő módon megtárgyalásra. És túlságosan sokáig tárgyaltak róla, hogy igazi változást hozzanak. Tehát tiszta járművekre van szükségünk, ez igaz. De a parlament eh, itt nagyon sok eh, aprólékos elembe akart belenyúlni itt. Köszönöm szépen, mielőtt a következő felszólalnak átadom a szót, mivel a mandátum során, ez a, legalábbis a mandátum során ez az utolsó lehetőségem, hogy a plenáris előtt megszólaljak. Szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, bár most este kevesen vannak jelen. Szeretnék köszönetet mondani azért, hogy másfél évvel ezelőtt nagy lehetőséget biztosítottak számomra azzal, hogy alelnöké választottak. Próbáltam minden energiámmal, lelkesedésemmel vállalni és teljesíteni azt, amit aláírtam, amikor a jelöltek engem, és a elnökségen belül is a pluralizmus kívántam szolgálni, úgyhogy szívből szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, és természetesen sok sikert mindazoknak, akik részt vesznek a választásokon, azért, hogy együtt tudjunk dolgozni a jobb Európa érdekében, amire minden állampolgár büszke lehet. Köszönöm szépen. A zöld frakció nevében Márcselézi képviselője a szó, másfél perce van. Köszönöm szépen, elnök úr. Ahogy tegnap Greta Thunberg mondta, itt az Európai Parlamentben a most vagy soha, ez egy sürgős klímahelyzet, és most kell ambiciózus cselekvéseket megkezdeni. A közlekedési szektor a legszennyezőbb, itt a legtöbb a kibocsátás. Most arra állapodunk meg, hogy javítsuk ezek, ezt a szektort, és minden államot kötelezünk arra, hogy 20%-ban 20% a, a gépjárműparknak tisztább legyen, Azért emlékeztetnék még egyszer arra, hogy Greta Thunberg tegnap a klímaválság tekintetében azt mondta, hogy nem arról van szó, hogy jobbat kell tennünk, hanem minden lehetőt meg kell tennünk. Mire van szükségünk? Egy valós forradalomra van szükségünk a közlekedési és a mobilitási szektorban. Ez azt jelenti, hogy az egészséget és a klímát kell, hogy szolgáljuk. Kövessük a példát Valenciában, Madridban, már kezdődik az átállás a fenntartható mobilitásra, foszilis üzemanyag nélkül. Madrid például az autóbusz flottája 100%-ban ökológiai lesz a következő jövő évben. Sikerült a levegő minőséget már javítania a központi madridi terv segítségével. Ez az út egész Európa számára, és ez lehetséges. Köszönöm. Politom egy percre a szocialistáktól parancsoljon. Igen, tisztelt elnök asszony, köszönöm szépen. Tisztábbá kell tenni a tömegközlekedést Európában. A buszok, az, a vonatok okozzák a legnagyobb dugókat és a rossz levegőt és Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy jó példával járjon el az Európai Unió. Pontosan a buszoknál van az, hogy a közbeszerzések jelentősen segíthetnék a levegő tisztulását, hiszen 75%-ban közbeszerzések. Az egy évben vásárolt autóbuszok 9%-a Németországban már elektromos, Berlin például 2030-ig akar kibocsátás lenni, Osnabrück, ahonnan én jövök, a Németországban leghosszabb elektromos busz szakaszokat működteti. Nagyon fontos, hogy a biogáz üzemi buszokat is elismerjük, a busz a nagy területen járó buszok számára, a vidéki területek számára úgy gondolom ez lehetőség, jó lépés a megfelelő úton. Vielen Dank, Salde Moza asszony következik egy percre, ugyancsak a szocialistáktól parancsoljon. Köszönöm szépen. eléggé sok klímaügyi problémával kell küzdködnünk. Ezt mindenki tudja. Hallottuk Greta thunberg tegnap, és uh, itt a levegő minősége a városainkban. Nagyon fontos az, hogy uh, már évekkel ezelőtt sokkal magasabbra kellett volna helyezni a lécet. De ettől függetlenül kötelező célokat akarunk előírni az önkormányzatoknak, az államnak, hogy hogyan, milyen gépjárműveket vásároljanak. Ez mégsem megfelelő. Éppen ezért nagyon fontos ez az irányelv, és megfelelő irányba mozdulunk el. Remélem, hogy a következő parlament még ambiciózusabb lesz, és örüljünk most annak, ami jól működik, tudom két percre a bizottság nevében violetta bulc el, ö, biztos asszony parancsoljon. elnök asszony tisztelt képviselők köszönöm szépen a vitát és nagyon örülök annak, hogy látom, hogy az Európai Parlament továbbra is erősen támogatja a javaslatot. Szeretném még egyszer megköszönni az előadónak, az összes árnyék előadónak az igen konstruktív tárgyalássorozatot, amivel sikerült a folyamatot időben lezárni, és úgy, hogy még a mandátum vége előtt el megszavazhassák. A mobilitási csomag 1-es, 2 és 3 csomagok többi elemével együtt a módosított irányelv fontos szerepet játszik abban, hogy elérjük a közlekedési ágazatban szükséges csökkentéseket, amelyel teljesíthetjük a Párizsi megállapodás elemeit. A parlament megfelelően és időben segíti e célok elérését a 2025-ös határidőt szem előtt tartva is. Az önök megjegyzéseire azonban hadd térjek ki. Először nézzük az ambíciószintet. Igen, ez a csomag és ez a javaslat ambiciózus, de hát pontosan erre van szükség. Ugyanakkor pedig reális is. És megfelel a piac fejlődésének is. Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb hálózatok, az eurocity az önkormányzatok szervezetei, az Európa Tanács önkor, városi és önkormányzati bizottságai, a, a román elnökség is elmondta, hogy teljes mértékben támogatják a bizottság ezen javaslatát. Így van. A helyi szintek tehát készen állnak arra, hogy csatlakozzanak. A nulla kibocsátású gépjárművek vásárlási vagy be, ára az elektromos vagy a, az akum, elektromos vagy más üzemanyagú autóké. Most még ilyen rendkívül magas, ez igaz, de a hagyományos gépjárművek életciklusa egyre rövidebb lesz a, a most meghatározott határidő végéig, és egyre nagyobb igény is lesz arra, hogy csökkenjen ezeknek az a, a gépjárműveknek az aránya készen állunk mi is arra, hogy a meglévő eszközöket, mint az FC, az ESIF, SEF felhasználjuk, és a jövőben minden olyan eszközt, amelyet a nulla kibocsátású mobilitás érdekében hozunk, ne felejtsük el az elektromos autókra vonatkozó eszközöket, amelyeket az európai városokban már sokan használnak. Egyértelműek a célok a közbeszerzésekre vonatkozóan is, és ezzel is ösztönözzük a folyamatot. Röviden hadd jegyezzem még meg. Az ágazattal kapcsolatos kérdéseket. 2018-ban az ágazat vezető képviselői, az ABB, Skoda, Solaris, Ursus mások egy nyílt levelet küldtek a tanácsnak, és, kért, és azt kérték, hogy legyenek nagyobb ambícióink a bizottsági javaslatban, és megerősítették, hogy ők is készen állnak arra, hogy teljesítsék ezeket a célokat. Tehát tulajdonképpen két oldalról is ösztönöznek, mind a kereslet, mind a kínálat oldaláról. Végül, de nem utolsó sorban megerősíteném mindazt, amit önök is elmondtak. Valóban már sok nagyváros meghaladja ezeket a, a kötelező szinteket, és sokan elkötelezték, hogy a következő tíz évben átérnek a nulla kibocsátású buszokra. A cél az az, hogy más városokat is ösztönözzünk arra, hogy a példát folyta, kövessék, és, is, és elismerjük persze, hogy sok városban talán még nincsenek meg a források arra, hogy Párizs vagy Amsterdam példáját kövessék, de készen állunk arra, hogy összehozzuk őket, hogy együtt tárgyaljanak a, a cégekkel, a nagyvállalatokkal. Ezért várom a Gzsibur jelentéséről szóló szavazást holnap, hiszen a dokumentum újra azt mutatja, hogyha sikerül azonosítanunk, hogy mi az igény, akkor konkrét előnyöket tudunk biztosítani mindenki számára. Köszönöm szépen!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 liczby mówiące jak wielu obywateli naszych państw członkowskich choruje na choroby układu oddechowego ilu również przedwcześnie umiera też. a polgároknak milyen komoly problémát e, okoz a légzőszervi megbetegedés a levegő minősége tehát e, el kell gondolkodnunk rajta, hogy mit tegyünk. Több ezer városban a hatóságok úgy döntöttek, hogy e, korlátozzák a város központokban a az autóforgalmat, és csak villamos meghajtású autókat engednek be. Az egyik kollega azt mondta itt a vitában, hogy bizonyos korlátozásokat alkalmaznak egyes tagállamok helyi hatósági szinten. Úgy vélem, hogy és beszéltem önkormányzatokkal, városokban, régiókban, a korábbi konzultációk alapján én azt állapítottam meg, hogy ők készek elfogadni a nulla kibocsátású járművek, a tiszta járművek definícióját, amelyek biometált vagy villamosenergiát használnak. És itt most, ha csak azokra a járművekre gondolunk, amelyek már a piacon vannak, ezek nagyon fontos elemét képezik a szociális partnerekkel folytatott konzultációkban is, ideértve a szociális partnereket, illetve más érdekert feleket, a helyi hatóságokat is. Mit várnak tőlünk ahhoz, hogy ezt az új jogszabályt el tudjuk fogadni? Kompromisszumra van szükség három intézmény között, a parlament, a tanács, a, és a bizottság között. Úgyhogy én köszönetet szeretnék mondani mindenkinek, aki részt vett a munkában. 2020-at követően az európai források felhasználásának meg kell felelni a célkitűzéseknek, és az irányelv végrehajtása során ezt kell szem előtt tartani. Én Köszönöm mindenkinek az együttműködését, nem csak ezen irányelv kapcsán, hanem minden egyéb területen. A, nem mindenben értettünk egyet, valóban, de mindig is úgy éreztük, hogy valami jót teszünk a polgáraink számára. Köszönöm szépen. Az holnap lesz. Kedves kollégák, tisztelettel és szeretettel megköszönöm Violetta Bultnak a munkáját, további jó estét kvánok és tisztelettel és szeretettel köszöntöm Vera jourov biztos asszonyt. i am more than honoured to welcome another member of the commission Vera jourov. nagy megtiszteltetés hogy köszönhetem a másik biztosunkat Vera jourovát és most folytatjuk tadeusz VFK úr jelentésével. és folyamatok használata a társasági jog terén. Szvivka úr által jegyzett riportra parancsoljon öné a szó négy percben. szanowna pani przewodnicząca! bardzo dziękuję za udzielenie mi głosu. köszönöm szépen elnök asszony a szót. biztos asszony hölgyek és urak! Már a ciklus végén tartunk, de még van néhány igen fontos dokumentum, amit el kell fogadnunk. Ezek közé tartozik például az európai piacról szóló is, mert a beruházók és a vállalkozások Európában várják ezt tőlünk. Kezdetben szeretnék melegen köszönetet mondani Jurova biztosasszonynak és teljes csapatának, akik egy kiváló irányelvtervezetet alakítottak ki, ami lehetővé tette, hogy jelentősen lerövidítsük a munka idejét a parlamentben, és ez ugyanígy volt a tanácsban is és a trilóguson is nagyon jó légkörben tudtunk együttműködni. Szeretnék köszönetet mondani a társ előadóknak is, akik nagyon aktívan részt vettek a munkában. Miről beszélünk itt valójában a társasági jogban? Itt a közös piac, a belső piac működéséről van szó valójában, és ez a gerincét képezi a modern világnak a digitalizáció itt új lehetőségek eh, jelennek meg, eh, a digitális technológiák révén eh, az interneten könnyebben lehet cégeket bejegyezni. Megdöbbentő az is, hogy ennek ebben a ciklusban folyamatosan digitális témákról beszéltünk, és mégiscsak a végén került sor erre a dokumentumra, csak most dolgoztunk ezen a témán. Ugyanakkor az európai társadalom, a vállalkozók nagyon várták ezt tőlünk. Szeretném elmondani, hogy a célunk az volt, hogy megkönnyítsük a vállalkozók és a hatóságok életét is. Mostanáig ez a jogalkotási hézag, ez a hiányosság és a koordináció hiánya az egyes részrendszerek között, az egyes tagállamok rendszerei között. Ezek a tényezők tehát mind hozzáadtak ahhoz, hogy hosszabb ideig tartott a folyamat, illetve ez a jogbiztonságot is veszélyeztette a vállalkozások számára és végül mindez ahhoz vezetett, hogy elszalasztottunk bizonyos lehetőségeket a piacon. Egy vállalkozást például nem jegyeztek be, egy másik vállalkozás pedig úgy döntött, hogy mégsem köt meg egy szerződést, mert túl bonyolult lett volna ezt adminisztrálni. A dokumentum, amely most előttünk fekszik, az lehetővé teszi, hogy ezeket az eljárásokat lerövidítsük. most már eh, nem tarthat ez tovább, mint 5-10 eh, munkanap. Természetesen annak eh, fényében, hogy az összes feltételt teljesíti egy vállalkozás az adott országban. Be kell nyújtani az összes szükséges dokumentumot, és meg kell felelni azoknak a feltételeknek, amelyek az irányelvben lefektetésre kerültek. Mindennek az a célja, hogy a csalásokat meg lehessen előzni, vagy legalább azokat fel lehessen tárni. Ma beszélünk arról, hogy ez vajon hány céget is érinthet valójában. A becsléseink szerint az Európai Unióban körülbelül 24 millió vállalkozás van bejegyezve, és ezeknek a 80%-a olyan társaság, amely nagyrészt kis- és középvállalkozás. Eh, Naqsu el pis o nollo el zir ezért nagyon fontos előrelépés ez a vállalkozások számára, és nagyban megkönnyítjük ezzel a működésüket. Ahogy mondtam, ezeket a cégeket érinti elsősorban a változás. De Jurova biztos azt, hogy nagyon remélem, hogy körülbelül hat év múlva az átmeneti időszak végén az irányelv rendelkezéseit kiterjesztik majd az összes fajta vállalkozásra. Szeretnék még egy dolgot kiemelni. Az egyes tagállamok között együttműködésre lesz szükség, amikor az irányelv egyes részeit végrehajtják. Például a vezetői tisztségek betöltése, vagy annak meghatározása, hogy egy személy részt vehet-e egy vállalat irányításában. Ez egy meglehetősen összetett kérdés, és ezért hosszabbítottuk itt meg az átmeneti időszakot. Természetesen azt úgy is lehet tekinteni, hogy ez az irányelv tovább bonyolítja a helyzetet, de én azt gondolom, hogy ezek a rendelkezések végső soron csak hasznosak lesznek a tagállamok számára. Én azt gondolom, hogy a tagállamok nagyon hamar fel fogják ismerni ezt. Biztos vagyok abban, hogy az európai vállalkozók nagyon hamar felismerik majd ennek az előnyét, és ezért kérem, hogy támogassák ezt a szöveget első olvasatban. A bizottság nevében parancsoljon. Madam President, honorable members, tomorrow we will move... Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők! ma, illetve holnap egy lépéssel közelebb kerülünk a digitális társasági ügyintézés témaköréhez, és Zvijevka úr említette, hogy ez az utolsó pillanatban történő lépés. Az új szabályok könnyebbé, olcsóbbá teszik a társaságok létrehozását, működtetését, minden tagállamban elérhetővé válnak az online lehetőségek, és a társaságok élhetnek is a digitális eszközökkel, illetve eljárásokkal, nem csak nemzeti, tagállami, hanem határon átnyúló jelleggel is, időt és pénzt megtakarítva amikor egy új társaságot indít egy vállalkozó, illetve a cég információkat tölt le. És mindezt robosztus biztonsági szabályok mellett. Nagyon köszönöm Tadeusz Zvijevka előadó úr munkáját, illetve a soros elnökségek kiváló és gyors munkáját, a remek együttműködést. Az Európa Bizottság nagyon örül az elért eredménynek, különösen a politikai megállapodásnak a digitális eszközök, illetve folyamatok kapcsán, amelyek alapján világosá vált, hogy a meglévő tagállami rendszerek, illetve eljárások megtarthatók, miközben az online ügykezelés információ letöltés, nyilvántartásba vétel, illetve dokumentum benyújtás is lehetséges. A csalásokat megelőzendő, különleges esetekben fizikailag is jelen kell, hogy legyen az érintett az eljárásban. Szintén örülök, hogy a társ jogalkotó egyetértett az információ cserére vonatkozó szabályokkal. A diszkvalifikált tisztségviselők esetében ez a csalás megelőzését szolgálja, és végül a nyilvántartásból származó információk a társtulajdonosok, illetve a cég képviselők szempontjából ingyenesen elérhetővé válik, hogy növekedjék a megbízhatóság. Ezért a társjogalkotók által talált kompromisszumot támogatja a bizottság, és várjuk a holnapi szavazást. Köszönöm. Néppárt nevében Emir Radev másfél percet kap, parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Biztos asszony, hölgyeim és uraim! Szeretnék gratulálni Tadeusz úrnak a megalapodáshoz, illetve a szöveg végleges változatához. Ez az irányelv elsősorban a KKV-k számára lesz hasznos. A regisztrációs szabályok hiányossága és az adminisztratív terhek komoly költségekkel és bürokratikus eljárásokkal jártak a vállalkozások számára, akik a tevékenységüket egy más tagállamban létesítendő leányvállalat révén akarták növelni vagy bővíteni. A dokumentumokat a hivatalos cégjegyzékbe online is el lehet jutatni, ami sokkal olcsóbb és ezt az eljárást már több helyen bevezették, a dokumentumokat gyorsított eljárás keretében lehet így feldolgozni. Az online regisztráció nem jár többletköltséggel. Az egyetlen egy elv, ami nagyon fontos, az az, hogy a vállalatoknak csak egyszer kell benyújtaniuk az okmányokat. És ha ez a regisztrációs eljárás az egész EU-ban megvalósulna, ez komoly előnyt jelentene a vállalatok számára. A társasági jogban való szabályozás lehetővé teszi a korrupcióval szembeni fellépést, és a konkrét fizikai interjúk is szerepelnek lehetőségként. A vállalatok ingyenesen férhetnek hozzá a cégjegyzéket, és ez az állampolgárok számára is. Demokraták Progresszív Szövetsége nevében parancsoljon képviselőasszony. Tisztelt biztos asszony, jelentéstevő úr, társasági jog digitalizálása lehetővé teszi, hogy a vállalatok a jövőben online nyújtsák be az okmányaikat, és online intézzék az ügyeiket. És ugyanakkor ez mindez nemzeti hatáskörben marad. A mi frakciónk azonban ezt nem tartja biztosítottnak. A szociáldemokraták számára nagyon fontos a biztonság a visszaélésekkel, a csalással szemben, és ez vonatkozik más tagállamokban terjeszkedni kívánó vállalatok számára is. És itt nincsenek megfelelő olyan üzleti modellek, amelyek, illetve el akarjuk kerülni olyan modellek kialakulását, amelyek a Delaware hatásra emlékeztetnének. És én gratulálnék a jelentéstevőnek. A jelentéstevő szerintem jó munkát végzett, és az eredmény arra vonatkozik, hogy a vállalatok jogosultságának és azonosságának meghatározása biztosított kell, hogy legyen, mégpedig a teljes digitalizáció ellenére is. Tehát itt a az illetékes hatóságoknak kell ellenőrizni a konkrét személyeket és el kell kerülni, hogy az ilyen online regisztrációval a postafiók cégek jöjjenek létre. További információkra van szükség, és a BRIS-nek működőképesnek kell lennie. Ugyancsak új, hogy a tagállamok ban olyan szabályokra van szükség, szabályozásokra, ami a fantom cégeket kizárják. A csalásokat meg kell akadályozni, és fontos, hogy a digitalizáció előnyöket jelentsen a vállalatok számára, ugyanakkor nem engedhetjük meg, hogy az EU egyfajta nyílt fóruma legyen a visszaéléseknek, tehát az beazonosítás során a tagállamoknak oda kell figyelni, és biztosítani kell azt, hogy a társasági joggal ne éljenek vissza. Úgyhogy én gratulálok, és nagyon örülök, hogy pont a ciklus végén ez a téma még napirendre került. Köszönöm szépen. A következő felszólalónk Ralph Paket, az Európai Konzervatívok és Reformerek képviselőcsoportja nevében parancsoljon. Egy, per, egy másodpercre az öné a szó. Dank u, voorzitter. In Vlaanderen... Köszönöm szépen, elnök asszony. Flandriában a kis- és középvállalkozások valóban a gazdaság gerincét jelentik. Munkahelyeket és jólétet biztosítanak nagyon sok embernek. És meg kellene könnyíteni a digitalizáció révén számukra a működést, de biztosítanunk kell azt, hogy tisztességes a verseny, és lehetőséget kell adni arra is, hogy bármelyik országban lehessen székhelye az adott vállalkozásnak. A regisztrációt a lehető legegyszerűbbé kell tenni, és a digitalizáció ennek fontos részét képezi. De az, hogy online lehet céget alapítani, az, ahogy egyesek mondják, megteremti a csalás lehetőségét. de van más módja is annak, hogy a biztonságot elérjük. Lehet elektronikus azonosítókat használni, vagy lehet később is ellenőrizni. De egy vállalkozás bejegyzését mindenképpen egyszerűvé kell tenni. Fontos, hogy ne csak olcsóbb és egyszerűbb legyen ez a vállalkozások számára, hiszen ez csak hasznára válhat a gazdaságnak, amelyben ezek működnek. Köszönjük képviselőtársam! és mielőtt tadeusz Vivkának újra visszaadnám a szót hogy bezárja a vitánkat before i would give the floor back to you i'm just waiting till the little table. megvárom hogy a bizottság részéről felkészült-e a biztos asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselők, szeretnék köszönetet mondani a hozzászólásaikért, és persze arra szeretném ösztönözni önöket, hogy szavazzanak pozitívan erről a kompromisszumos szövegjavaslatról. Ezzel a jogszabályjal valóban arra hívjuk az európai vállalkozásokat, hogy lépjenek át a 21. századba. Ez a megfelelő irányba mutató lépés, ez nagyon hasznos az ő számukra. És most elkezdhetünk koncentrálni annak a biztosítására, hogy a végrehajtás az online eljárásokat is a lehető leghamarabb lehetővé teszi. Köszönöm szépen. Szépen, és most akkor a, a jelentéstevőnk utolsó gondolatait hallgassuk meg, mielőtt bezárjuk a vitánkat. Gratulálunk a munkájához, Mr. Zipka, és köszönjük szépen. E, e, Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretném megköszönni biztos asszonynak és minden kollégának a részvételt ebben a vitában. Egy hosszú együttműködés végére teszünk jogalkotással pontot. Az Európai Parlamentás jogalkotóként egyértelműnek látja, hogy Európában a vállalkozások nagy többsége tisztességes, fedhetetlen, törvénytisztelő, tehát jó megoldásokkal a mindennapi élet megkönnyítésére törekszünk, miközben a digitális technológia áthatja az életünket, de a csalást mégis meg kell előznünk. És a nyilvántartásba vétel egy klasszikus példa arra, hogy mi mindent lehet elintézni illetve a gépjárműgyintézéshez hasonlóan is online eljárhatunk már a társasági ügyekben. Köszönöm szépen az elvégzett sok-sok munkát. Nagyon sok előkészítő energia került bele ebbe a dokumentumba. Ideje, hogy életbe léptessük az új szabályokat. Az európai vállalkozók türelmetlenül várják a jogi rendelkezéseket, amelyek korszerűek és mielőbb szükségesek. Vel a vitánkat lezárom, és szavazni holnap fogunk erről a jelentésről is a napirendünk következő pontja kedves kollégák evelyn regner jelentése a határokon átnyúló átalaktások egyesülések és szétválások cmmel. első felszólalónk az előadó négy percben parancsoljon képviselő asszony the floor is yours. Köszönöm szépen. tisztelt biztos asszony tisztelt kollégák! Egy mérföldkőhöz értünk. Ami az irányelv összetettségét illeti, az adatvédelmi rendelethez hasonlítható, és 5 és fél hét alatt több száz óra egyeztetést, vitát tartottunk ahhoz, hogy egy egységes szöveget ki tudjunk dolgozni, úgyhogy külön szeretnék köszönetet mondani a biztos asszonynak, illetve a bizottságnak, a saját csapatomnak, de a tanácsnak is. Itt egy új szabályozás született, ami lehetővé teszi a vállalatok mobilitását ami az határokon átnyúló egyesüléseket, és átalakulásokat, szétválásokat illeti, itt a vállalatoknak nyilván joga van szabadon letelepedni bármely más tagállamban is, és a vállalatoknak jogukban áll az is, hogy más tagállamban telepedjenek le. Ugyanakkor ezt a területet szabályozni kell. Több évtizeden át teljesen nyilvánvaló volt a szabályok hiányában is, hogy ezt a területet gyakorlatilag az EU bíróságának a joggyakorlata szabályozta, és egy egyensúlyra kell törekedni. Egyrészt a vállalatok jogát kell biztosítani, ugyanakkor az összes érdekelt fél számára is az érdekvédelmet, illetve a jogok élvezetét biztosítani kell. Tehát az Európai Parlament ezzel az új irányelvel ezt kívánja biztosítani. Jobb munkavállalói védelemre kell törekedni, ezt kell biztosítani és egy kötelező záradékra is szükség van a visszaélések, a csalások megakadályozására, konkrétan a posta fiókok létrehozásának megakadályozására. Meg kell hallgatni és tájékoztatni kell a munkavállalókat, amikor a munkahelyek, helyükről vagy a megélhetésükről van szó. És a munkatársak eh, konzultációs jogát is eh, biztosítani kell időben, információt kell biztosítani számukra, illetve konzultálniuk eh, velük, és különösen amikor öt új jogról van szó, amikor a vállalat egy másik tagállamba költözik át. A munkavállalók nak jogában áll, hogy egy ilyen esetben megfelelő tájékoztatást kapjanak, hogy a jövőjük hogyan alakul, és hogy ők is állást tudhassanak foglalni, amennyiben őket ez a változás érinti. És az is világos, hogy a nemzeti jogban az európai üzemi tanácsok konzultációját is elő kell írni, és ezek az üzemi tanácsok is biztosítsák a munkavállalói jogok érvényesülését. A bizottsági javaslatot igyekeztünk tovább fejleszteni, ami a határokon átnyúló működéseket, tevékenységeket illeti. Itt az együttdöntési eljárás is az egyik cél. A ház többször tárgyalt már botrányos eseteket, a LuxLeaks és a Panama dossziék kapcsolatos botrányokat, és ezek mindenféleképpen figyelmeztető jelek voltak a tekintetben, hogy a postafiók cégeket, a fantomcégeket meg kell akályozni. És ezek a végül is a munkavállalókra vagy az adófizetőkre rónak terheket. Itt kötelező záradékra van szükség az ilyen nem kívánt gyakorlatok megakadályozására, és amennyiben megfelelő, felmerül kétség a ilyen visszalésekkel kapcsolatosan, akkor a megfelelő eljárások keretében meg kell vizsgálni, hogy a nemzeti vagy az európai jogok, a munkavállalói jogok, a szociális szabályok érvényesülnek-e, vagy esetleg ezekkel visszaélnek. Amennyiben igen, akkor a határokon átnyúló műveleteket le kell állítani. Ez azt jelenteni, jelenteni hogy amennyiben a társasági joggal visszaél egy vállalat, vagy a tevékenységét egy postafiókban kívánja elrejteni, az ilyen tevékenységeket be kell tiltani. Ami a szétválásokat illeti, utólag az ellenőrzés lehetőségét biztosítani kell, és amennyiben a visszaélés jelentő üzleti struktúrákat a hatóságok megállapítják, elrettentő szankciókkal kell élniük, hogy megakadályozzuk az ilyen visszaéléseket, a postafiók cégeket. Tehát ez egy nagyon átfogó terület, és szeretnék minden eh, árnyék jelentéstevőnek eh, köszönetet mondani, Pascal Duronnak, Andesnek, akik nagyon eh, aktívan dolgoztak ezen a csomagon, hogy végre végérvényesítjük. Vében Jurova asszonynak megadom a szót, parancsoljon. Madam President, honorable members, I was... Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők! Beszédemet Kicsit megindulva kezdem, hiszen ez az utolsó plenáris részvételem ebben a ciklusban. Oly sokszor járhattam itt az utóbbi öt évben, és sok különböző témát tárgyaltunk Régner képviselőasszonya, Pascal de Grandes képviselő úrral, és sok más képviselővel együttműködve. Hasznos és fontos szinergiák hasznosultak a szaktudásunkat, illetve a józan eszünket is latba vethettük, amikor kialakítottuk a szükséges megoldásokat. És azt gondolom, hogy a társaságjogi csomag jó példa erre, hiszen nagyon összetett és sok hozzáértő szakembertől azt hallottam, hogy ez sikerre számíthat, és át fog menni. Úgyhogy nagyon nehéz, de úgy gondolom, hogy sikeres folyamat végén vagyunk. Az EU belső piaca sok vállalat számára jelent növekedési fejlődési lehetőséget, amelyel a gyakorlatban számos cég nem tud élni. Az Európai Bizottság pedig a parlament, a szakszervezetek, illetve szakmai szervezetek sürgetésének régi, régi felszólításának eleget téve megalkotta a javaslatát, és az előadó asszonynak, Régner asszonynak nagyon köszönöm az együttműködést, illetve a konstruktív hozzájárulását köszönöm a tanácsi soros elnökségek képviselőinek is. Nagyon örülök, hogy a parlament és a tanács jó, pragmatikus kompromisszumot talált, amely jelentősen javítja a társaságok, illetve a munkavállalóik helyzetét is. Az irányelv lehetővé teszi, hogy a cégek a belső piacon mozogjanak, átalakuljanak, és közben az érintetteknek, a munkavállalóknak garantálják a megfelelő jogokat, és elejét vegyük közben a visszaéléseknek, a csalásnak. Ez a parlament, illetve sok érintett számára is nagyon fontos volt. A munkavállalói jogokkal kapcsolatos megállapodást üdvözli a bizottság, az Európai Parlament álláspontját számos tekintetben figyelembe vettük, és mind a három határon átnyúló művelet esetében a küszöbértékek azt célozzák, hogy megfelelő garanciák, illetve védelem álljon rendelkezésre egy átfogó csomagban. Emellett az új tájékoztatás és konzultációs rendelkezésekről szóló cikk hangsúlyozza a munkavállalók jogát, hogy beleszólással rendelkezzenek a határon átnyúló műveletek terén. Ez is a tisztelt ház alapvető igénye volt. Emlékszem, amikor a tárgyalás megkezdődött, a munka jó irányba folyt, és gratulálok az elért megállapodáshoz. Óriási előrelépés ez a jelen helyzethez képest. Szilárd és korrekt szabályokat biztosít minden résztvevő, illetve érintett számára határon átnyúló műveletekben, és nem bonyolítja túl a gyakorlati teendőket. A bizottság teljes mértékben támogatja a kompromisszumot, és várjuk örömmel a holnapi szavazást. Köszönöm köszönjük szépen biztos asszony és ezennel megadom a szót a gazdasági és monetáris bizottság nevében ludvigsson úrnak két percben. parancsoljon képviselőtársam! fru talman! köszönöm elnök asszony! én voltam az előadója ennek a témának az econ szakbizottságban és a következő véleményt fogalmaztam meg nagyon fontos, hogy szabályokat alkossunk, amelyek biztosítják a vállalkozások számára azt a lehetőséget, hogy az Európai Unión belül máshová költözhessenek. Ez nagyon fontos a komolyan működő vállalkozások számára. Ugyanakkor viszont olyan szabályokra van szükségünk, amelyek lehetővé teszik azt is, hogy az adó és szociális dömping ellen fel tudjunk lépni. Meg kell előzni azt, hogy az a célkitűzés, hogy a vállalkozások költözni tudjanak, ahhoz vezessen, hogy valaki nem tiszteli például a munkavállalók jogait. Szeretnék köszöntet mondani Regner asszonynak, az árnyékelőadóknak és a többi munkatársnak, akikkel nagyon jól együtt tudtunk működni, valamint a tanácsal is. Az új szabályok biztosítják azt, hogy nagyobb lehetőséget kapnak a vállalkozások a növekedésre a belső piacon. Ugyanakkor az új szabályok megnövelt biztonságot nyújtanak a munkavállalóknak és a részvényeseknek is. Azt gondolom fontos, hogy holnap ebben meg tudjunk állapodni, és azt is fontosnak tartom, hogy szabályokat alkossunk a társasági jogról a belső piacon. Ugyanakkor mindenképpen el kell kerülni a visszaéléseket, a csalásokat. Ez azért is fontos, mert ez a polgárok bizalmát is megrengetné a belső piacban. Nagyon fontos, hogy ennek a jogszabálynak a révén nagyobb igazságosságot tudjunk biztosítani az egységes piacon, és itt fontos a postaláda cégek eltörlése is. Köszönjük Ludvigson úrnak, most a frakciók hozzászólói következnek, de Grandes Pascual úr következik elsőként a néppárt nevében. Elnök asszony, Jurova biztos asszony, tisztelt képviselők, Szeretném azzal kezdeni, hogy megköszönöm a tanácsnak a kemény munkát, ugyanúgy, mint azokat a hatalmas erőfeszítéseket, amelyeket kollégám és ellenlábasom Regner asszony fejtett ki. A bizottságnak mi volt a célja ezzel az irányelvel? Először is szerette volna megkönnyíteni a vállalkozások, főleg a KKV-k számára, hogy könnyebben át tudjanak mozogni egy másik tagállamba. És mindezt úgy kívánták elérni, hogy a munkavállalók és részvényesek, illetve hitelezők jogai ne csorbuljanak. Ezért ebben a szövegben szerepelnek olyan záradékok is, amelyekkel ezeket a jogokat védik. Ez az irányelv abból a szükségből született, amelyet a, az Európai Bíróság joggyakorlátából láthatunk. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 49. cikkének értelmében is szükség volt erre. A tagállamoknak joguk és lehetőségük lesz arra, hogy egy céget anélkül regisztráljanak egy másik országból, hogy annak a jogi személyisége megszűnne. Ezen kívül fontosnak tartjuk megemlíteni azt, hogy bekerült egy visszaélés ellenes záradék is. A határokon átnyúló tevékenység esetén fontos, hogy a csalást és a rendszerre való visszaélést kiküszöböljük. Ezért én mm, szeretném hangsúlyozni azt, hogy nagyon fontos, hogy minden nap látunk olyan cégeket, amelyek állami támogatást kapnak, majd átköltöznek egy másik országba, és maguk mögött hagyják a munkavállalóikat. Ezt nagyon sokszor látjuk Spanyolországban. Szeretnénk egy erőteljes exposzt értékelést is bevezetni, annak érdekében, hogy ne lehessenek visszaélések. És egy átfogó folyamatra is szükség van, amely meg tudja védeni ezeket a vállalkozásokat a belső piacon. Tisztelt képviselők, a végeredmény pozitív mindig az volt a prioritásunk, hogy egy egységes, határok nélküli Európát hozzunk létre, és ezért meg is tettük a magunkét. Köszönöm szépen! Köszönjük De Grandes Pascual úrnak. Most a szocialisták és demokraták nevében Miket Detjen következik két percben. Tisztelt elnök asszony, biztos asszony, a holnapi szavazással egy fenntarthatatlan helyzetnek vetünk véget, amelyben a vállalatok az egyik országban bejegyzett vállalat egy másik tagállamba szabályok nélkül áttelepedhet. És ezáltal, hogy nem volt szabályozott ez a terület, a legalacsonyabb bérű, a legkedvezőbb adózású országokat próbálták megcélozni és ezzel az új szabályjal az átalakulásokat akarjuk védeni. Itt a jognak nagyon fontos szerepe lesz, és köszönetet szeretett, szeretnék mondani Evelyn Regnernek, hiszen komoly sikeret, sikereket ért el nehéz körülmények között. A legnagyobb siker vagy eredmény az, hogy a szabálytalanságot egy szabályozott helyzet fogja felváltani, és ezáltal a munkavállalók is teljes körű tájékoztatást kapnak arról, hogy hogyan változik majd meg a munkavállalási körülmény számukra, hogyha a vállalat átalakul. Ugyanakkor lehetővé válik az is, hogy az átalakulásokat utólag ellenőrizni lehessen. Ezáltal a postafiók vállalatokat is meg lehet akadályozni. A nemzeti hatóságok komoly lehetőségeket mulasztottak el. Itt nem Európáról vagy a parlamentről volt szó, hanem a nemzeti kormányok akadályozták a munkavállalói jogok érvényesülését. Itt azt hiszem, hogy a frakciókon átnyúló jelleggel sikerült jó kompromisszumokat elérnünk, és ezáltal a meghallgatások, illetve az együttdöntés válik lehetőség és ezáltal az egyenlőtlenségek is megszűnhetnek, a, ami a vállalati jogok érvényesülését, illetve a munkavállalói jogok érvényesülését illeti. Ez szerintem egy jó lépés a szabályozott helyzet irányába, úgyhogy én javasolom, hogy szavazzuk meg ezt a javasolatot, ugyanakkor viszont itt egy keret irányra lesz szükség. És miután ez az utolsó felszólalás, amit a parlamentben én szeretnék köszönetet mondani minden kollégának, minden európainak, hogy e, e, ez idáig lehetőségem volt önökkel együttműködni. Köszönöm. Köszönöm szépen, Détjen úr. És sok sikert a jövőre nézve. A GUE NGR részéről Sérdán képviselője szó. Köszönöm szépen, tisztelt kollégák! Először is én is köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőnek. Az adó visszaélések szembeni harcban itt most szerintem megint egy jó szöveg született a trialógusok eredményeként. Köszönet a tanácsnak is, sajnos nincsenek jelen a vállalatok szabad letelepetési jogát nem sérti ez, ugyanakkor viszont biztosítja és lehetővé teszi a munkavállalók megfelelő tájékozódását, és megnehezíti a az adó visszaéléseket, illetve a postafiók cégek létrehozását. Nyilván mindig is a fokozottabb mobilitásra törekszünk, ugyanakkor viszont tisztában kell lennünk azzal, hogy ez a munkavállalókat hogyan érinti. Az előttem szóló is már utalt arra, hogy egy keret irányra van szükség annak érdekében, hogy ezeket a jogokat megfelelő módon tudjuk érvényesíteni. Köszönöm szépen, Sérdeven úr. meg kell állapítsam, hogy Svoboda úr nincs itt, úgyhogy Radev úr a következő másfél percben. Благодаря, госпожо председател, уважаема госпожо комисар, уважаеми колеги. Kedves kollégák, nagyon örülök annak, hogy ma beszélünk erről a jogalkotási aktusról, amely az uniós társasági jog része. Én üdvözlöm eh, Regner asszonyt ezért, és eh, gratulálok a bizottságnak is ehhez, mert eh, ez a határokon átnyúló harmonizációhoz szorosan kapcsolódik. Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a fő célunk az, hogy megkönnyítsük a vállalkozások működését, főleg a KKV-k esetében, amikor átalakításokban, egyesülésekben, szétválásokban vesznek részt. Ezt hatékonyan kell, hogy tudják megtenni. Könnyítenünk kell az európai vállalkozások tevékenységét. A szabályozási megfelelőség ellenőrzése, azt gondolom, minden jogi keretre vonatkozik Európában, és a visszaélés ellenes intézkedések lehetővé teszik majd a, vállal- a hatóságok számára, hogy leállítsák a tevékenységeket, hogyha azt visszaélésszerűnek találják. A vállalkozásbejegyzés szabadsága és a részvényesek, hitelezők és munkavállalók érdekei közötti egyensúlyt sikerült ezzel elérni. A munkavállalókat megfelelően tájékoztatni kell a műveletek eredményeiről, és a kisebbségi részvényesek, tehát azok, akiknek nincsen szavazati joga, ezeket is meg kell védeni. Ugyanakkor a hitelezőknek nagyon egyértelmű és megbízható garanciákat adunk. Köszönjük. Köszönjük Radev kollégának. Ezzel lezárult a hozzászólók listája. Most a spontán hozzászólások következnének, de ilyen nincs, ezért most a biztos asszonynak adok ismét szót. Köszönöm szépen a tisztelt képviselőknek a hozzászólásokat, a pozitív megjegyzéseket, és különösen azoknak köszönöm, akik azt mondták, hogy szabályokra van szükség a vállalkozások mobilitásának erősítésére. Valóban ezt szerettük volna elérni. Szerettünk volna egy olyan jog, jogszabályt megalkotni, amely felhatalmazza a vállalkozásokat, véd a visszaélésekkel szemben, és biztosítja a munkavállalók és részvényesek jogait. Ezen kívül gondoskodik arról, hogy posta, láda cégek, adó elkerülés vagy adócsalás nem valósulhat meg. Ez egy igen összetett feladat volt, nagyon sok szakértelemre volt szükség, és ahogy az elején is mondtam, politikai akaratra is. És szeretném még elmondani, hogy nagyra értékeltem nem csak azt, hogy a kompromisszum szellemiségében tudtunk együtt dolgozni, hanem azt is, hogy milyen szoros időkeretek között tettük ezt, itt a ciklus végén, és mégis sikerrel jártunk. Tehát köszönöm szépen az együttműködést. Azt gondolom, hogy egy nagyon jó és kiegyensúlyozott javaslattal álltunk elő, és remélem, hogy ezt holnap jóvá hagyja majd a ház is. Köszönöm. Köszönöm szépen, biztos asszony. És végül Evelyn Régnernek adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ami az európai társasági jogot illeti, ha valaki ezzel foglalkozik, akkor maraton futónak kell lennie. Nagyon fontos, ugyanis már évek óta foglalkozunk az európai társasági joggal, és végül is arra törekedtünk, hogy megfelelő standardokat alakítsunk ki Európa számára, és az utolsó plenáris ülésig küzdöttünk azért, hogy ezt a csomagot eh, sikerüljön eh, átvinni, és ezért köszönet a biztos asszonynak is, illetve a román soros elnökség részéről Kontianu eh, tárgyaló asszonynak, illetve az árnyék jelentéstevőknek is, akik nagyon konstruktívan álltak ez a munkához, és, és az elnök asszonynak is. Az utolsó pillanatot szeretném felhasználni arra, hogy valóban most egy valami nagyon nagy dolgot alkottunk, de végül is ennek egy keret irányelvben kell megnyilvánulnia. Egy olyan horizontális eszközre van szükségünk, ami biztosítja európai szinten a konzultációkat, illetve a, mi megfelel a különböző helyzeteknek, és a megoldásokat kínál ezekre a helyzetekre. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek. Ezt a nagyon fontos vitát akkor lezárjuk, és holnap szavazunk. A napirendünk következő pontja pedig Zsislav Krasnodebski eh, alelnök úr jelentése az Európai Védelmi Alap pal kapcsolatosan. Először megadnám neki a szót négy, szó, négy percben. E, Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindenek előtt azt szeretném elmondani, hogy nagyon elégedett vagyok, hogy három trilógus és több órás tárgyalássorozat után sikerült részben megállapodni, és holnap erről szavazunk. Nem volt könnyű ezt elérni, hiszen számos aggodalmat kellett kezelni. Elég sokat közülük teljesen megalapozatlanul, illetve eltúlzott megfogalmazással. Úgy tűnik, és erre törekedtem, hogy az érveket, amelyeket a képviselőtársaimtól hallottam, minél teljesebb mértékben beépítsem. Bütikoffer és Márten úr észrevételei bekerültek, illetve nekem úgy tűnik, hogy az elért eredménnyel az, ezek a kollégák is elégedettek. Még akkor is, hogyha egyébként megkérdőjelezik a szöveg egészét. Etikai, illetve a delegált jogi aktusok megközelítéséből. Ami az etikai kérdéseket, ügyeket illeti, az alap a transatlanti kapcsolatainkat nem veszélyezteti-e, illetve a NATO-val szemben nem jelente valamiféle kockázatot, illetve garanciális problémát baloldalról érkeztek hasonló érvek. Még akkor is, hogyha egyébként középről, illetve jobb oldalról is elhangzottak eféle megfogalmazások. Azt gondolom, hogy ezek az érvek teljesen megalapozatlanok, illetve a kidolgozott kompromisszum a tanácsot arra kötelezi, hogy tartsa tiszteletben a tárgyalás elemeit. A bizottság, illetve az illetékes biztos is meggyőződésem szerint elégedett ezzel az elért eredménnyel. Hadd soroljam fel gyorsan és röviden, hogy mit értünk el a parlament részéről. A, az Európai Bizottság közvetlenül irányítja majd az alapnak a felhasználását, és lesz egy külön keret, amelynek a felhasználása elsősorban a kis- és középvállalkozások fejlődését szolgálja. Itt a tőkeerőben közepesnek számító cégeket is e, ide kell, hogy értsük. És ehhez persze az alap részéről meghatározott követelmények is társulnak. Úgy gondolom, hogy sok eredményt értünk el a tanácssal egyeztetve, hogyha összevetjük a javaslat egyes elemeit a korábbi változatban, akkor kiemelhetem például, hogy elértük a következőket. Az állami vállalatok európai szankciós kivétele nem érvényesül, tehát ők is kizárásra kerülnek majd a finanszírozási lehetőségekből. És az Európai Védelmi Alap követelményét nekik is be kell tartaniuk. Nem az a cél, hogy militarizáljuk az Európai Uniót, vagy hogy elősegítsük a fegyverexportot. Sokkal inkább a kutatást, fejlesztést szeretnénk előmozdítani a védelmi területen. Meggyőződésem, hogy az alap éppen ezt teszi lehetővé. Elősegíti a technológiák fejlődését, illetve a színvonalas termékek, megoldásoknak a kialakítását. Ez fontos. Amit viszont nem tudtunk elérni, erről is beszélni kell, ez az alapnak a jellegéből következik, illetve delegált jogi aktusokból. Konkrétan 2021-től szerettük volna működőképessé tenni ezt az alapot. Ehhez még további elemeket is figyelembe kell venni, illetve be kell építeni. De azt gondolom, hogy a legfontosabb céljainkat elértük, bar és jobbra is tekintve itt a tiszteltházban. Köszönöm. Ja. Köszönjük az előadónak. Az AFET bizottság nevében David McAllister következik egy percben. Tisztelt elnök asszony, biztos asszony, Biankovská asszony az Európai Védelmi Alappal egy komoly lépést teszünk a kutatás, az egységes kutatás területén, és a, a tekintetben is, hogy a védelmünket hatékonyabban megszervezzük. Az AFET nevében azt mondhatom, hogy ez számunkra egy különösen fontos jelentés. Az Európai Védelmi Alap egy ipari megalapozottságot teremt az együttműködés tekintetében, a védelmi politika egységesítése tekintetében, illetve az, a nemzeti képességek fokozásában ezeket, ezekre törekszünk, és ezáltal az adó pénzeket, az adó eurókat is hatékonyabban felhasználhatjuk a képességfejlesztéssel a polgárok védelmét szolgáljuk. Éppen ezért kérem minden kollégától, hogy holnap szavazzuk meg ezt a javaslatot. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Sari Bienkowska, Thank you very much. Köszönöm szépen, és most megadom a biztos asszonynak a szót. I welcome the chance again to discuss the... Köszönöm szépen, elnök asszony. Örülök, hogy újra szót ejthetünk az Európai Védelmi Alapról. Nagyon hiányzik a védelmi együttműködés Európában, és ez átalakítja majd a helyzetképet. Tavaly júniustól nagyon intenzív tárgyalássorozat indult, és remélem, hogy holnap meg is szavaz ennek az eredményét a tisztelt ház az alapfő paraméterei mérföldkövet képviselnek a Védelmi Unió felé vezető úton. És köszönöm szépen az ITRE tárgyaló csapatának az elkötelezett munkát az egyeztetések során, tehát az előadó úr, Krasztodevski úr, Grosztet asszony, Riké Bütikoffer képviselők, és ne felejtkezzünk meg Kellister képviselőről sem, mindannyiuknak nagyon köszönöm az EDF védelmi alap a stratégiai autonómiát növeli az Unióban a kulcsfontosságú védelmi képességek terén, illetve a közpénzek felhasználását a védelmi területen is hatékonyabbá teszi. Az EU költségvetését hasznosítva javul az együttműködés, a védelmi területen versenyképesebb lesz ez a terület, illetve a védelmi ágazat eredményesebbé válhat, a technológiai autonómiát erősíti, illetve Európa valódi biztonsági szolgáltatóvá válik, nem a NATO ellenében, hanem azt kiegészítve. A védelmi alap, a részleges megállapodás eredményeként a parlament számára számos fontos cél elérését is jelenti. Ebből néhányat emelnék ki az előadó, illetve a bizottság szemszögéből. Az uniós szabályok a versenytárgyalásokra, illetve az uniós irányításra kiterjednek. Ez fontos volt a parlamentnek, hiszen itt EU e, költségvetésről, illetve forrásokról van szó. Másodszorban a bizottság közvetlen irányítója a felhasználásnak, illetve a jogosultsági szabályok teljesen egyértelművé válnak, csak uniós társaságokat finanszírozunk olyan feltétellel, hogy a biztonsági szabályokat, az ellátási biztonságot, az adatok biztonságát, illetve az európai know-how kezelését érintő szabályokat betartják. A kis és középvállalkozások részvétele az európai értékek mentén történik majd, és ezek a rendelkezések, ezt ismétlem, hasonlóak, illetve sokszor azonosak a K plusz F harmadik ország beli tevékenységre vonatkozó szabályokkal. Aztán természetesen a védelmi alap szabályai konkrétan arra is irányulnak, hogy a KKV-k minél átfogóbban részt vegyenek, illetve a közepes cégek esélyt kapjanak a védelmi ágazatban, és a kisebb vállalkozások számára az ellátási láncot szeretnénk elérhetővé tenni. Az intézkedések meg kell, hogy feleljenek a tagállami, uniós, illetve nemzetközi jogi előírásoknak, továbbá az ezekben foglalt etikai elveknek is. A parlament igénye szerint a bizottság etikai útmutatót ad majd ki, amelynek a rendelkezései alkalmazandók, és ezeket értékelni is fogjuk. Aztán az autonóm emberi irányítást nélkül működő fegyverzeti eszközök szigorú ellenőrzését biztosítjuk, illetve maximum 8%-a céloz majd e, diszruptív technológiákat, és ennek a vonatkozó szabályai is teljesen egyértelműek kielégítő ez a megoldás, illetve az éves program, ahogy az előadótól hallhattuk, a végrehajtási jogi aktusok révén érvényesíti majd a prioritásokat. Ezek adják a munkaprogram keretét. A bizottság pedig évente beszámol majd a munkaprogramról a parlamentnek. Ez a megközelítés nem egyedülálló, a védelmi ágazatban, mert más finanszírozás, illetve programjavaslatok és hasonló megközelítést alkalmaznak végrehajtási jogi aktusok keretében, illetve a parlamenttel együttműködve, ezt szerettem volna kiemelni. Köszönöm. Köszönjük, eh, Bienkowska biztos asszony. Most a Költségvetési Szakbizottság nevében Ellen Lamasszur következik egy percben. Köszönöm, elnök asszony. Biztos asszony, kedves kollégák! A Költségvetési Szakbizottság nevében gratulálni szeretnék mindazoknak, akik ezt a részmegállapodást kiharcolták, és különösen a parlament csapatának a biztos asszonyon együtt. A Költségvetési Szakbizottság számára ez a leginnovatívabb kezdeményezés a következő több éves pénzügyi keret szakaszában. Évekig dolgoztunk azért, hogy a védelmi szektor az Európai Unió költségvetéséből részesülhessen. Ez a megállapodás minden eszközt megad ennek az iparágnak, és biztosítani kell azt is, hogy a plenáris ülés ezt megszavazza. Örülök annak a nagyon erős politikai üzenetnek, amelyet küld ez az anyag, a tagállamok szuverenitásának védelme. Ez, és azt is megmutatjuk, hogy egyes hatáskörök átvételével egy kisebb költségvetésből nagyobb biztonságot lehet majd elérni. Köszönöm szépen! Köszönjük Lemasszur úrnak! Most a néppárt nevében François Grosztet következik, öné a szó két percben. Köszönöm, elnök asszony, biztos asszony, kedves kollégák! Ez az utolsó hozzászólásom ebben a patkóban 25 év után és nagyon örülök, hogy az Európai Védelmi Alapról beszélhetek, mert ez az új alap egy kiegészítő eszköz lesz az európai integrációban, amely révén fejleszteni lehet az együttműködést, és történelmi pillanatban történik mindez. És szeretném megköszönni az előadónak, Krasnodevski úrnak és Bienkowska biztos asszonynak is, akik lehetővé tették, hogy gyorsan megegyezésre jussunk. Egy valódi iparpolitikát kell kialakítani, és ezt sokáig nem lehetett megvalósítani, de most három év alatt sikerült ideig eljutnunk. Ez egy nagyon jó megállapodás, és a következő parlament feladata lesz, hogy jóvá hagyja a 13 milliárdos költségvetés 2021 és 27 között. Így már csak a legjobb projekteket, leginnovatívabb beközelítéseket kell majd kiválasztani, amelyeket ebből majd támogatnak. Ez az alap egy közvetlen válasz a polgárok aggájaira. Akár, akár a gyilkos robotok betiltása, akár más kérdésekről van szó, a pacifista ideológiák biztosítják az iparunk jövőjét és az európaiak biztonságát. Ezzel az alappal Európa saját kezébe veheti az autonómiája védelmét technológiai és stratégiai szempontból is. Az Európai Uniónak egy új függetlenséget adunk a megfelelő finanszírozással együtt, ami támogatja majd az európai vállalatokat is. Létfontosságú lenne ez más területeken is, az űrkutatásban, az egészségügyben, az energiában, a az élelmiszerellátásban, és természetesen itt a védelemben is. Először a saját erősségeinkre kell támaszkodnunk, ez, ezért így lehetünk csak egy erős Európa, amely meg tudja védeni magát, és biztosítja a globalizáció közepette a tagországok biztonságát. Köszönöm. Sajnán Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Grosztát asszony. 25 év után eh, említette, hogy ez volt az utolsó felszólalása itt a teremben. Most pedig eh, Eduard Martin eh, következik a szocialista nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony. Megértem, hogy a tanács, illetve a bizottság megállapodott ebben, mert alapvetően itt nincsen delegált jogi aktus. Egyesek számára ezt technikai probléma, számomra több azért annál. Az Európai Parlament ellenőrzési irányító, irányító szerepéről van szó, 13 milliárdos keret esetében ez egy nagyon ér, érzékeny, kényes kérdés. És többekhez hasonlóan én is támogatom a holnapi módosítókat a hetes cikk keretében, illetve fegyverzett tilalmakat, illetően a 11-es cikket szeretnék módosítani például, mert két értelműek a rendelkezések, a, a foszfor alkalmazása, válogatást nélküli gyújtóhatás a Genfi Egyezmény ellenében, tehát polgári személyek elleni bevetés, ez elítélendő a gázai övezetben például. Aztán Belgiumban messze menően elítélték ezeknek a fegyvereknek az alkalmazását, de ez nincs kifejezetten megtiltva, és erre lenne szükség. Az Unió ott fektessen be a fejlesztésbe, ahol elfogadható fegyverekről van szó. A parlament számára más megoldást nem elfogadható, és nem lehet mindent a tagállamokra bízni, hiszen közös nyolc kritériumot dolgoztunk ki 2008-ban, és minden tagállam ratifikálta is a fegyverkereskedelmről szóló egyezményt. Én ezt szerettem volna fontos szempontként kiemelni. Köszönöm. Alde. Köszönöm szépen, Márten úr, és az ALDE részéről Dominik Riké úr kapja meg két perc a szót. Elnök asszony, biztos asszony, kedves kollégák, először is köszönet Krasnodevski kollégának. Most ennek a fontos javaslatnak nem szeretnék a technikai szakmai részleteire eh, kitérni, hiszen ezekről hallhattunk az eddigiekben, inkább a politikai aspektusokra helyezném a hangsúlyt fontos az Unió számára, illetve a történelmi könyvek szempontjából is a következő, hogy a Védelmi Unió a kezdetektől 2019-ig merre haladt, hogyan fejlődött. Ez egy kiemelt terület, és a tagállamok közötti szolidaritásnak a szimbolikus területe a védelmi alap a védelmi együttműködést, kutatást, fejlesztést szolgálja és finanszírozza, és ennek következményei is vannak. Határon átnyúló hatások jelennek, meg stabilitási aggodalmak vetődnek fel, illetve biztonsági szempontoknak kell megfelelni. A védelmi alap mélyebb integrációt tesz lehetővé. És itt nem csak a szakmai, illetve költségvetési szabályok fontosak, hanem a jövőre nézve hatékonyabbá kell tenni az együttműködésünket. A trilógus során elért megállapodás nagyrészt releváns, és középszerű összességében az eredmény. Aki a mélyebb, erősebb védelmi integrációban hisz, abban hiányérzet marad. Szükséges ugyanis az európai polgárok védelme, és a védelmi alap a jövőben erre is oda kell, hogy figyeljen. Most lefektetjük az alapokat, az első pillért kiépítjük, és a védelmi ágazat nagyobb mértékben kell, hogy garantálja a biztonságot polgáraink javára. Köszönöm szépen. Köszönjük. Köszönöm szépen Riké úrnak. A GUE nevében Matthias úr egy percben, a asszony egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez egy nagyon összetett kérdéskör, A beruházás rendben van, de 3 milliárd euróról van szó az Európai Védelmi Alap tekintetében. Ez, ennyit fektetnénk egy európai projektbe, és ezzel nem javulna a polgáraink élete, itt pusztán arról lenne szó, hogy hatékonyabb fegyvereket gyártunk. Ez gyakorlatilag egy füge levél amelyel elrejtjük a fegyver kereskedelmet. Az emberek több szolgáltatást várnak, munkahelyeket. A tagállamok önkéntesen bármikor együttműködhetnek a védelem területén, éppen ezért szerintem nincs szükség egy külön költségvetési sorra, legalábbis nem a szerződésben foglalt célok tükrében. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Matthias úr. Most pedig a zöldek nevében Bütikofer úr kap szót két percben. Elnök asszony, biztos asszony, tisztelt kollégák! Itt most Európában közösen, egy közös biztonság érdekében kell cselekednünk, és ez képezi az én hozzászólásom központi kérdését. Az Európai Védelmi Alap ebből a szempontból pozitív szerepet játszik. De a tárgyalások során nem értük el mindazt, amire lehetőségünk lett volna. A párhuzamosságok, a hatékonytalanság továbbra is fennmarad a fegyverkezés területén. Itt ezeket az esélyeket elmulasztottuk, és elsősorban nem a jelentéstevő múlott, és azt hiszem, hogy nagyon sokszor vitatkoztam vele, és eléggé vicces volt, hogy amikor a NATO realitását is bevontuk a vitába, Hen, Riké úr és Krosztet asszony részéről egyértelműen a francia fegyverlobit képviselték, őket hallottam ki mögülük. Itt egy olyan védelmi alapról beszélünk, ami az etikai előírásokat csak egyfajta homlokzatként kezeli. Itt nem valósulna meg ennek az összegnek a parlamenti ellenőrzése, erre nem kapnak lehetőséget, és itt további fegyverexportra adnánk ki pénzeket. Ezzel gyakorlatilag a parlament saját magát kasztrálja, ami gyalázat. És nagyon fontos, hogy a gyilkos robotokra ne fordítsunk több pénzt, de sajnos ezt nem fogja senki elfogadni. Minden esetre én figyelmeztetnék, a stratégiai autonómiával kapcsolatos ideológia tekintetében itt először is definiálnunk kell az európai közös védelmi politikát, és a valóság alapján. Köszönöm, Bütikoffer képviselő úr. És Jonathan Bullock úr következik két percben. Elnök asszony, az úgynevezett európai polgárokat védő védelmi ágazat érdekében. A bizottság több mint 13 millió, milliárd euróból finanszírozna technológiát, műholdas rendszereket, korai figyelmeztető rendszereket, illetve tengerészeti felügyeleti rendszert. Ez totalitárius unió felé mutat, illetve egy katonai diktatúra felé halad. És természetesen a békáll középpontjában, de mégiscsak egy kemény uniós hadsereg finanszírozásáról szól. Macron úr nemrég ezt szorgalmazta Európa számára. Hogy lehet föderális programot finanszírozni 27 tagállam 24 nyelv jelenléte mellett. Margaret Thatcher miniszterelnök szokta volt mondani, hogy a, csak a befizetett pénzekből lehet gazdálkodni. És akkor, amikor az adó emelése a növekedést fenyegeti, azt kell, hogy mondjam, hogy ezzel csak a munkanélküliség nő, illetve a széndiokszid kibocsátás és a problémák. Ez katasztrófa felé mutat, és Oroszország az usa szemben Európa nem egy önálló tényező a védelmi területen, és a mi a Brexitet illeti, illetve az EU ellenes kormányt Olaszországban, a föderális projekt veszélyben van. A meg nem választott bürokraták elnökasszony, ne beszéljenek békéről és háborúról, ne beszéljenek védelemről, ellenezzük a leghatározottabban a védelmi uniót, illetve uniós hadsereget, és reméljük, hogy a tagállamok véget is vetnek a meg nem választott brüsszeli bürokraták törekvéseinek. Ebben a ciklusban, utolsó felszólásom keretében azt sürgetem, hogy az európai e, szuper állam, szuperhatalom felé vezető útról térjünk le, és ideje visszafordítani ezt a folyamatot, nemzetállamokra alapítani, és demokráciára Európára. Köszönjük szépen, Bulok úr, és eh, sok szerencsét kívánok a jövőbeli karrierjéhez. Most eh, a képviselők eh, következnek. Először Jerzy Buzek másfél percben. Stawiamy na wzmocnienie. Köszönöm, elnök asszony. Megkívánjuk erősíteni a védelmi pillért a nato belül hangsúlyozni kell, hogy a fegyveripar nem az egyetlen kulcsa a biztonságnak, hanem ezt az ipart is fejleszti Európában mindenhol. parlamenti képviselőként örülök annak, hogy nem csak a védelmet fejlesztjük Európában, hanem az ipart is. Itt három elemet kell figyelembe venni. Először is az európai vállalatok részvételét, másodszor a kutatásfejlesztés fokozását, harmadszor pedig annak ösztönzését, hogy a tagállamok közösen munkálkodjanak, és így írjanak ki közbeszerzéseket. És egy nagyon fontos érv is felmerült az én régiómban, Sziléziában. Ez az összefogás lehetővé tenné azt, hogy technológiai megoldásokat hozzunk létre, és ezzel jobbítsuk az európaiak életét, és ez az én régiómban is megtörténhetne. Szeretnék köszönetet mondani az eladó, előadónknak, Krasnodebski úrnak, aki nagyon jól folytatta le ezeket a tárgyalásokat. Ahogy az mindenki számára ismert, ezek nagyon nehéz egyeztetések voltak, és szeretnék köszöntet mondani az összes társ előadónak, illetve Grosztet asszonynak, aki először előadója volt az ugyanerről a témáról szóló jelentésünknek, tehát köszönöm szépen, jó irányba halad ez a jelentés. Köszönjük, Buzek úr. Most Viktor Bostinaru következik két percben. Szár, domnule raportor, încep cu dumneavoastră. Köszönöm szépen, Először is azzal kezdeném, hogy kiváló, köszönetet mondjak a kiváló munkájáért, a tárgyalásokban való részvételért. Új államok csatlakoztak, és nagyon fontos, hogy az Európai Unió megerősítse a védelmi szerepét a globális környezetben. Azt hiszem, hogy a biztonság és a védelem minden polgár számára prioritásként jelentkezik A védelmi politika továbbfejlesztése nagyon fontos, tehát a globális európai stratégia szempontjából is. A jogalkotási javaslat kapcsán szerintem jól tárgyaltunk a tanácssal, az Európai Védelmi Alap létrehozásával kapcsolatosan, amire a következő többéves pénzügyi keretben lesz lehetőség. És a védelem, a biztonság ezáltal fokozódhat Európában. Úgy ezáltal a védelmi politika széttöredezettségét is meg lehet majd szüntetni, lehetővé válik az együttműködés, szorosabb együttműködés a védelem területén is, a közös célok elérése. Ezek nagyon fontos prioritása a mi frakciónknak, hiszen a fegyveriparban is hatékonyabb piacra van szükség, az egységes piac megteremtésére, illetve az egységes kutatási, fejlesztési politikára. A szabályok alapján egy többoldalú védelem támogatása nagyon fontos, és természetesen kell, szabályoznunk kell a NATO-val való együttműködést is. És eh, a feltételeket eh, is eh, ki kell alakítani. Ez az a téma, amit éveken keresztül dolgoztunk, és számomra nagy örömöbre szolgál, hogy ez sikerült átvinni, miután ez az utolsó felszólalás, amit a parlamentben szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, és hálás vagyok mindazért az évekért, amit el végeztünk az elmé, elmúlt években, de azonban nem lehetünk naívak. Köszönöm, Bosztináró úr. João Ferreira következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos asszony. 13 milliárd eurót szán a hadifejlesztésekre az Unió ezt a szegénység felszámolására lehetne fordítani, a közpénzek hatékonyabb felhasználására, ahelyett, hogy a háborút és a hadépart erősítjük, és militáris irányba haladunk előre. Ez aggasztó a béke szerető emberek számára. Mindig is az volt az elképzelés, hogy a polgári kutatás és fejlesztés irányába kellene haladni. A katonai találmányok irányából. Tehát ez az ellenkező folyamatot jelzi. Azok, akik a hadipart támogatják, a békéről szónokolnak, ez veszélyeztető Európát, másképp kell csinálnunk a dolgot, dolgozunk a békért a háború ellen. Bütikoffer képviselő következik. Hüvegsüttekön sinisen kortin edustaja Ferreira. Elfogad-e Ferreira úr egy kérdést, egy kék kártyás kérdést? Finnül szeretnék egy kérdést intézni a kék kártyás eljárás keretében. Igen, fél percben kérem, ezt tegye meg. Köszönöm. Ferreira úr, nagyon érdekes az, amit az EU militarizmusáról mondott. Hogyan tudná elmagyarázni, hogy az önök frakció, a GUE frakció a több hónapos tárgyalások során egyetlen egyszer sem küldött egyetlen egy képviselőt, hogy részt vegyen a tárgyalásokon. Hogyan bízhatunk, vagy higgyük el, hogy az a militarizmussal szembeszáll, hogyha a házi feladatot sem végzi el. Köszönöm szépen, várjuk a választ. Bütikofer úr meg fogja látni, hogy a frakcióm támogatásával nem költhet ez az alap 3 milliárdot fegyverek fejlesztésére. Lehet, hogy az önök frakciója ezt megszavazza, illetve a szocialisták és a jobb oldal. Tudom, hogy a tiszteltház hogy működik, és mik az erőviszonyok, ezekkel ön is tisztában van. Kisebbségben vagyunk, de előbb vagy utóbb átalakul majd a többség, és meg kell gátolnunk ezt a katona irányba sodródást. A német zöldek mindig is támogatták a katonai kalandban résztvevőket. Ezt eh, tudjuk az önök múltjában. Köszönjük. Most eh, Tarant képviselő következik egy percben. Kiitos, arvoisa puheenjohtaja. Köszönöm, elnök asszony. Én általánosságban támogatom Reinhard Bütikofer kolléga hozzászólását, eh, és amilyen messzire tekintő Kínával és Amerikával kapcsolatban én ezt nagyon nagyra tartom. De ma azt kell, hogy mondjam, hogy bár nagyon pontos és helyén való a bírálata, mondhatjuk azt, hogy az Európai Védelmi Alap túl kevés és túl későn érkezett, a közös európai védelmi erőre lenne szükség, és ez a NATO európai pillére lehetne. Ezt arra kellene felhasználni, hogy az Európai Uniót megvédjük a fenyegetésektől és támadásoktól. Krasnodevski úr jelentése a feltételrendszerről szól, amelyre szükség lenne ennek az védelmi erőnek a kialakításához. Bulok úrnak pedig azt szeretném mondani, hogy az európai védelmi erő esetében, bár angolul beszélünk, sajnos a Brexit miatt nem lesz brit parancsnoka ennek. Ferreira úrnak pedig azt mondom, hogy 3 milliárd euró semmi, annál még Észtország költségvetése is nagyobb. Köszönöm. Köszönjük, Taran úr. A következő Fabio Castado két percet kap, parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Kollégák, holnap az Európai Védelmi Alapról fogunk szavazni, és ez egy nagyon hosszú útnak a vége, és szeretném megköszönni Krasznodebski úrnak a befektetett munkát. Az árnyék előadók nagyon közelről követték az ezzel kapcsolatos munkát, de az Európai Bizottságnak is utánkövetnie kell majd ezt a kezdeményezést, hiszen ez egy új szakasz kezdete. Az Európai Parlamentnek továbbra is főszerepet kell betölteni, nem lehetünk pusztán nézői ennek, és mi támogatjuk a delegált, nem pedig a végrehajtási jogi aktusok alkalmazását. Nagyon hosszú ideig tartott, hogy eljussunk ide, és gondoskodnunk kell arról, hogy a parlament hangját meghallják. Egy európai vízióval kell rendelkeznünk a védelmi alapra vonatkozóan. Ami pedig a három ország részvételére vonatkozó követelményt illeti, és hogy nem lehet közvetlen odaítélni egy pályázatot, itt már megtettük a magunk hozzászólását, itt nem kellene büntető időszakot megszabni. A kétoldalú együttműködés az európai hozzáadott érték nélkül nem szabad, hogy finanszírozást kapjon ebből az alapból. Ami pedig az unión kívüli kezdeményezéseket illeti, ennek stratégiai oka van ebben a szövegben. ki kell zárnunk az unión kívüli országokat, ahogy az a mostani követelmények között is szerepel. Nem akarjuk megnyitni az ajtót egy európai hadsereg létrehozása előtt, mert ez nem a védelmi alap célja és még egyszer ragaszkodunk ahhoz, hogy vegyük figyelembe az exportra vonatkozó közös kritériumokat. Ez a védelmi alap egyszerűen azért jött létre, hogy megkönnyítse az európai vállalkozások, különösen a KKV közötti együttműködést, ami egy európai védelmi piac létrehozását támogatná, mert ez jelenleg még nem létezik. Tehát meg kell erősítenünk ezt az iparágat, biztosítva a szinergiákat az egyes szereplők között. Jelenleg még hiányosságok mutatkoznak a védelmi területen, és nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy a végfelhasználók azok a férfiak és nők lesznek, akik egyenruhát hordanak és az életüket kockáztatják. Köszönöm. By the interpreters. But there was a limit to even how fast they can interpret. So next... Köszönjük. Sajnos a, tolmácsoknak is vannak határaik, ezért legközelebb kérem egy kicsit beszéljen lassabban. A következő hozzászólónk, Mihály Gáler, másfél percben parancsoljon. Nagyon örülök, hogy végre az EU szintjén is komolyan hozzájárulhatunk ahhoz, hogy megvédjük a polgárainkat a külső fenyegetettséggel szemben. Erről szól az Európai Védelmi Alap, különös tekintettel a biztonsági helyzetre. Úgyhogy Ugyanakkor viszont sajnálatosnak tartom, hogy bal oldalon, jobb oldalon is vannak olyan hangok, amelyek ezt megkérdőjelezik, és ez nagyon veszélyes a polgárok szempontjából, és a katonáink szempontjából is, akik az EU zászló alatt Maliban vagy a közel-keleten tevékenykednek, vannak bevetve. Itt nagyon fontos, hogy ezeket a megbízásokat teljesíteni tudják, és egészségesen tudjanak hazatérni. A tanácssal és a bizottsággal tárgyaltunk, és most örökön múlik, hogy a az előirányzott összeget a kutatásfejlesztésre, a fegyverfejlesztésre és a közös képességfejlesztésre fordítsuk. A nemzeti 210 milliárdos védelmi költségvetéseket is jobban tudjuk ezáltal koordinálni, és nem csak a nagy projektekről beszélünk, mint például a légvédelmi rendszerekről, vagy páncélos kapacitásokról, hanem arról is, hogy egyáltalán miről szól ez a védelmi alap. Stratégiai autonómia a kulcs szó, egy koherens képességet kell Európában kialakítani a polgárok javára. javára. És a holnapi szavazás lesz az első lépés ezen az úton. Mint ahogy Udo Bullman, hesseni kollégám is nyilatkozott, ő megszavazza ezt a javaslatot, és e tekintetben várom az ő személyes megnyilvánulását is. Köszönöm szépen, Gáler úr. Következik Darius Rozzáti úr másfél percben. Köszönöm szépen. Tisztelt biztos asszony, kedves kollégák! Alapvető a mai témánk jelentősége az európai biztonság szempontjából. A közbeszerzések a védelmi területen teljesen tagolt képet mutatnak. Csak 16, illetve 7 százalék a K plusz F keretből kerül felhasználásra olyan projektekben, amelyekben több mint két tagállam vesz részt. És a védelmi kiadások Európában összességében több mint kétszeres kiadásról beszélhetünk Oroszországhoz képest, de ezzel együtt az interoperabilitás valóban csak középszinten elért eredmény. És például az agresszív orosz fenyegetés, vagy az iszlám fundamentalizmus elleni fellépéshez komolyabb képességek kellenek, ehhez erősíteni kell a védelmi területet, és itt áll rendelkezésünkre az ezt szolgáló eszköz. Alapvető fontosságú az együttműködés, illetve az egységesítés a K plusz F kutatás és fejlesztés területén. 13 milliárd eurót javasol az Európai Bizottság ebbe az alapba, és ez az összeg, ez a keret megkönnyíti a céljaink elérését, illetve a gazdasági lehetőségeinknek a kiaknázását. Felhívnám viszont a figyelmüket arra, hogy a fejlesztések során minden tagállamnak a képességeit be kell vonni, a lengyel képességeket is. Nagy üzemek léteznek ott is, köszönöm. Most pedig következik a Catch the Eye spontán felszólalások köre. Hárman kértek szót, Jirzsi Postpisil kap elsőként szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon nagy figyelemmel hallgattam meg az egész vitát, és én támogatni fogom ezt a javaslatot, mert szerintem ez nagyon jótékony hatású. Ahogy már mások is elmondták, ez a beruházás növeli Európa védelmi kapacitását, és megerősíti az európai védelmi ipart, és ez nagyon pozitív lesz az egész gazdaság számára. Ennek ellenére, ahogy korábban is mondtam, az ehhez hasonló projektek nem fenyegethetik a NATO-val való együttműködésünket. Ez nem képezheti a NATO alternatíváját. Mert mi a Csehköztársaságban úgy gondoljuk, hogy a NATO-val való együttműködés elengedhetetlen. Tehát szerintünk ez egy nagyon jó projekt, ugyanakkor még egyszer a NATO együttműködés a legfontosabb számunkra. Köszönjük, Pospisil úr. Most uh, Natis Marias következik. Köszönöm, elnök asszony. 13 milliárd euró az Európai Védelmi Alap számára azt jelenti, hogy az egészségügyre, oktatásra, infrastruktúra fejlesztésre, képzésre, a szegénység elleni fellépése kevesebb jut. Ez az összeg szerintem a nagy fegyvergyártókat fogja csak gyarapítani, akik Törökországnak vagy Szaudarábiának adnak el fegyvereket. Donald Trump azt mondta, hogy Európa nyúljon a zsebébe, amikor a védelemről van szó, és most úgy tűnik, hogy ezt tesszük. Egyre militarizálódik Európa. A gyakorlatban ez pedig azt jelenti, hogy egyre több katonai jellegű vállalat alakul majd, és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 a védelem területén Európában. És Grosztet asszony pedig azt fogalmazta meg, hogy mélyíteni kell az integrációt. Szerintem a németek ezt szeretnék elérni, amit elvesztettek a második világháború nyomán, és szeretnének ők is a védelmépar élére kerülni. Mi viszont szeretnénk megőrizni a függetlenségünket, illetve kézben tartani a saját hadseregünket. A kutatás fejlesztés közössé tétele azt jelenti, hogy a nemzetállamok elveszítik az ellenőrzésüket a K plusz F terület fölött. És melyik tagállam eh, adná fel a hadseregét, negyedik birodalom épül. Komissári Biankovska, hyvä. Köszönjük, most Bienkowska biztos asszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony, és a tisztelt képviselőknek is köszönöm a hozzászólásokat és véleményeket. Azt szeretném elmondani, hogy ez semmiképpen nem volt egy könnyen elérhető eredmény, ez a dosszié a három európai intézmény között, de még egyszer szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki elkötelezetten próbált jó megoldást találni a különböző nehéz aspektusokra. Most hogy emel, hadd emeljek ki ezek közül kettőt. Az első az együttműködés, mert önök közül sokan említették az összeget. Hadd mondjam el még egyszer, az együttműködés hiánya a védelmi ágazatban megvan a maga költsége, és ez évente 25 és 100 milliárd euró közötti összeget jelent, ez tehát az ára annak, hogy nincs elég együttműködés a védelmi ágazatban. Másodszor a fegyverek exportja, mert ezt néhányan említették. Itt nagyon egyértelműen fogalmaz a szerződés, ezt sokszor egyeztettük, ez a tagállamok egyedi hatásköre, és ezt nem változtattuk meg ezzel a rendelettel sem nem növeljük a fegyverexportot, amit szeretnénk elérni, és ami a szándékunk volt, az az, hogy csökkentsük a függőségünket harmadik országoktól, tehát a technológiai függésre gondolok itt. Az együttműködés, illetve a technológiai függőség csökkentése a legfontosabb jellemzői ennek a védelmi alapnak. Nagyon biztos vagyok abban, hogy ez az európai integráció egyik motorja lesz. Még mindig csak ipari együttműködésről beszélünk, se többről, se kevesebbről. És szeretném még egyszer kiemelni azt, hogy a bizottság üdvözli ezt a megállapodást, amit a trilógus alatt sikerült elérni. Remélem, hogy holnap a szavazás kimenetele is kedvező lesz, és hadd köszönjem meg még egyszer mindenkinek, az előadónak, az árnyék előadóknak, és az ITRE szakbizottság elnökének, Buzek úrnak. Neki még nem köszöntem meg, tehát mindenkinek nagyon hálás vagyok a kemény munkájáért. Még egyszer elmondom, nem volt ez könnyű feladat, de azt gondolom, hogy a végeredmény kielégítő lett. Köszönöm szépen. Kétos komissári Dienkowska. Köszönjük a biztos asszonynak. És most pedig megadjuk a szót ismét az előadónak, Krasnodevski úrnak. E, dziękuję pani Köszönöm, elnök asszony. Nagyon érdekes hozzászólásokat hallottunk a vitában, és ez rámutatott arra, hogy a frakciók nem teljesen egyformán nézik ezeket a dolgokat, és a zöld frakció például ilyen. Itt a tagállamok között is vannak eltérések, vannak olyan tagállamok, amelyek hosszú időn át mindenféle nyomás nélkül éltek, de a nemrégiben csatlakozott tagállamok komoly fenyegetettségnek voltak kitéve, tehát hogyha nem tudjuk garantálni és biztosítani a szabadságot, akkor gyakorlatilag a jólétünk forog kockán. Szeretnék köszönetet mondani az osztrák, illetve a román elnökségnek is, különösen keményen dolgoztak, és a tárgyalások során komoly szakértelemről tettek tanúbizonyságot, a NATO-val való kapcsolatokról most nem kívánok szólni. Carlos sokat elmondott az alapról, de az, hogy itt a NATO garantálja a biztonságunkat, ezen nem fog semmi változni. Más országok, például Franciaország is a NATO keleti területén is fellép, ami pedig Lengyelországot illeti, ami régiónk, ami országaink és ezáltal korszerűsíthetik a fegyveriparukat, és a vállalkozások számára is lehetőséget teremtünk, épp úgy, mint a kutatásfejlesztés számára. Remélem, hogy ez az alap az egész Európai Unió számára egy potenciált fog kínálni. Én kérem, hogy a módosítókat vessék el, és az különböző módosítókat, amit most itt felsoroltam, utasítsuk el, mert számos ilyen módosító oka fogyott már. Ez a téma számomra nagyon fontos, hiszen ez egy komoly lehetőséget kíván, kínál az ipar, illetve az egész EU számára, valamint a NATO megerősítését is lehetővé teszi, valamint a védelmi képességeinket is továbbfejleszthetjük, ami nagyon fontos. Ezáltal jobban meg tudjuk védeni a civilizációnkat. Köszönöm szépen, előadó úr. Ezzel lezárjuk a vitát. A szavazás a holnap kerül sor. Folytatjuk a napirend következő témájával. Közös vita következik. A fedezett kötvények témájáról Bent Luke úr jelentéséről, illetve egy másik jelentéséről a fedezett kötvények és közfelügyeletük témájában. Luke úr, öné a szó elsőként négy perc. Elnök asszony, tisztelt hölgyek és urak! Minden tőkepiac számára nagyon fontos a biztonságos értékpapírok jelenléte. Sajnos azonban tudjuk, hogy a biztonságos értékpapírok nem mindig állnak rendelkezésre, és az értékpapírosítás sem jelent mindig teljes biztos, biztonságot. Azt hiszem, hogy teljesen világosá vált a pénzügyi válság kapcsán. Még az állami kötvények sem biztosítanak maximális biztonságot, és ezt legkésőbb az euró, illetve az állami államadóságok válsága kapcsán ismerhettük fel. A jelzálog hitel egy biztonságos eszköz, ez több mint 250 év létezik, és még soha nem fordult elő csőd. Itt egy olyan értékpapírról van szó, ami az egész Európa számára szükséges, az európai tőkepiacon meg kell, hogy jelenjen az úgynevezett fedezett kötvények, azonban viszonylag kevéssé fejlettek, alakultak még ki az Európai Unióban. Van néhány ország, ahol a hitelezés sikeres hagyományokkal rendelkezik több száz éve. Más országok azonban kevés tapasztalattal rendelkeznek ezen a területen. Nem alakult ki a hitelezés szabályozása sem. És most, hogy egy irányelv rendelettervezetről döntünk, ezen kívánunk változtatni. Az irányelvet külön szeretném kiemelni, ugyanis ez egy lehetőséget kínál a az EU azon tagállabai szabára, ahol ez a, az értékpapír forma most alakul ki, és a saját szabályozásokat, szabályozásukat az ilyen tapasztalatokkal rendelkező tagállamok megoszthatják másokkal. Itt komoly erőfeszítéseket fordítottunk a jogalkotásra, hogy a legjobb gyakorlatokat tudjuk megvalósítani. És itt különösen a fedezet, a biztosítékkal ellátott értékpapírok biztonságáról, minőségéről igyekszünk gondoskodni. Az irányelvet úgy alakítottuk ki, hogy két külön jelzálók hitelosztályt különböztetünk meg. Az egyik esetében a követelményt úgy határozzuk meg, hogy az kedvezőbb legyen, ugyanis ez alkotja az ilyen típusú értékpapírok 97%-át, Ugyanakkor viszont egy növekedési piaci szegmens is, ahol új finanszírozási lehetőségeket kell kipróbálni, kialakítani, és ezeknek piaci részesedést biztosítani. Én úgy gondolom, hogy a jelzálók hitelezés nagyon hasznos eszköz lehet az egész EU számára, és az ilyen értékpapírok az EU-n kívül is forgalmazhatók lehetnének, ezáltal egyfajta nemzetközi standardot dolgozhatnánk ki. És a befektetők bizalmát azzal nyerhetjük el, hogyha ezek a standardok kellően robusztusak. És a bizottság remélhetőleg egyfajta ekvivalencia szabályról is dönthet, hogy ezáltal a piacot megnyissuk minden érdeklődő előtt. Szerintem itt most egy komoly lépést teszünk a helyes irányban, és remélem, hogy a javaslat komoly támogatást kap majd holnap a szavazáskor, hiszen ez egy nagyon fontos értékpapír lehet az Európai Unió tőkepiacain. Ja nyt sitten kutsun Köszönjük az előadónak, most pedig a bizottságot szólítom. Biankoszka asszony, parancsoljon. A fedezett kötvények a finanszírozás hatékony forrásai. A válság alatt ezekhez fordultunk, amikor elapadtak az egyéb források, és egyes tagállamokban ezeket alig használják. A bizottság javaslata szeretné ezt a piacot fejleszteni, a nemzeti rendszerek jó gyakorlataira építve. Ez egy kulcsfontosságú építőköve a tőkepiacoknak, és egy páneurópai fedezett kötvénypiacot is szeretnénk létrehozni, amely a rágazdaságba öntene finanszírozást a már létező és jól működő piacok megzavarása nélkül. A fedezett kötvények kibocsátását az olyan tagállamokban is lehetővé tennék, ahol a piacok kevésbé fejlettek. Ezek a szabályok segítenek a bankoknak abban, hogy biztonságos és hatékony finanszírozást tudjanak elérni, és ezeket utána vállalkozásoknak és háztartásoknak adhatják. Másfél milliárd eurót tenne ez ki évente. A szabályok, az elővigyázatossági szabályokat is meghatároznák a pénzügyi stabilitás érdekében. Az új keret két pilléren nyugszik, először is a fedezett kötvények közös definícióján, amely ezeknek az eszközöknek a jövőjét is leírja, és azokat a magas színvonalú eszközöket is lefekteti, amelyeket ehhez fel lehet használni. A másik pillér pedig a felügyelet és az e-, európai fedezett kötvény név használatát is szabályozza. A preferenciális tőke bánásmódot is meghatározzuk a bankok által megvásárolt kötvények esetében. A trilógusok során alakult ki ez a megállapodás, és ez szerepel a bizonyság közleményében is. A likviditási fedezettséget delegált jogi aktussal hajlandó módosítani a bizottság. Ez a módosítás megoldja az átfedést a, az irányelvben szereplő likviditás puffer, illetve a meghatározott ráta között. Ennek értelmében a holnapi szavazás előtt át fogjuk adni ezt a módosítót a parlamentnek. Köszönöm a parlamentnek a hozzájárulásukat ehhez a sikeres eredményhez, különösen Luke úrnak és az összes árnyék előadónak köszönöm ezt. A bizottság javaslatának a célja, nagyrészt megmaradt a mostani változatban is a parlament tárgyalási csapatának és a tanácsa való jó együttműködésnek köszönhetően. Az új fedezetkötvény szabályok átültetését ezután már gyorsan el lehet kezdeni. Ez biztosítja majd, hogy ez a fontos finanszírozási forrás az összes tagállamban felhasználható lesz. Ezzel a munkahelyek teremtését és a növekedést is serkenteni tudjuk. Köszönöm szépen. Pani komisarz, teraz proszę az zabranie głosu przez pana Rosatiego. Köszönöm szépen, biztos asszony. Rozáti képviselő úr következik a néppárt részéről. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Biztos asszony, két dokumentummal kapcsolatos ez az eszmecserénk, és új alapelvekre helyezik ezek a dokumentumok a tőkepiacok működését. A fedezett kötvények terület egy olyan vonatkozás, amely a tőkepiaci unió működését javítja, illetve abba az irányba mutat. Én azt gondolom, hogy sikerült jó kompromisszumot letárgyalni, illetve elérni. A fedezett kötvények fogalmat jól meghatározzák a dokumentumok, illetve megfogalmazzák azt is, hogy milyen kategóriák különböztethetők meg. Egyrészt különböző feltételeknek megfelelő fedezett kötvények, illetve a preferenciális, illetve elsőbségi kötvények kategória sajátos követelményekre támaszkodik. Az összevont eszközállományok kezelését, illetve az összevont likviditási buffereket is meghatározzák. 8%-os fedezettségi arány az előírás a hitelek esetében, és ennek köszönhetően a banki kötvények határozott, illetve színvonalas pénzügyi eszközé válhatnak, megfelelő garanciákkal háttérben. Luke úr kiváló jelentéséhez gratulálok, és köszönöm a nagyszerű együttműködést a dokumentum összeállítása során. Az Európai Bizottságnak is köszönöm szépen a konstruktív részvételt. És minden kollégától azt kérem, hogy módosítások nélkül fogadják el a javaslatot. Elnök. Szent képviselő úr kapja meg a Szociáldemokrata frakció részéről a szót két percre. Az európai piac létrehozása fedezett kötvények területén egy fontos folyamat 2017-ben indult saját kezdeményezésű állásfoglalás nyomán. Egy jogalkotási csomag lett az eredmény, amely most előttünk van az asztalon, és nem volt könnyű ezt kialakítani. Évszázadok során bevált pénzügyi instrumentumról van szó, számos nemzeti piacon ez már régóta működik. És a határon átnyúló tranzakcióknak a keretfeltételeit szabályozza. Kiemelt befektetési eszköz számos országban, de nálunk például Máltán egyáltalán nincsenek háttere, illetve múltja. Ezért kell egy megfelelő keret erre, hogy a tőkepiaci unió megvalósulhasson. Nem szabad egyen megoldásokkal kísérletezni. Gyakran ilyeneket javasolnak Brüsszelben, Strasbourgban. A nemzeti piacon sikeres eszközöket is tekintetbe kell venni. A második modellt teljes mértékben támogatom, évtizedek, évszázadok óta sikeres modellről van szó? Nem, de ezzel együtt bevezethető a progresszív konvergencia fokozatos közeledés jegyében. A kihívásnak meg kell felelnünk, és az um, 2018-as ECON jelentésekben megfogalmazottak a szocialisták és demokraták számára fontos szempontok. Európai harmonizáció a célunk, illetve a befektetők, befektetések védelme. A jól működő tagállami fedezett kötvénypiacokat nem szeretnénk megzavarni. A prioritások nagyon örülök, hogy bekerültek a dokumentumba, és kérem, hogy fogadják el ennek nyomán a szavazás során. Köszönöm szépen. Az ECR részéről Marias képviselője a szó. Köszönöm, elnök úr. Másfél perc. Elnök úr, Görögországban és Európában komoly szkepticizmus övezi az e fajta kötvényeket, az államkötvények kudarcot vallottak, és egyes helyeken be is tiltották a görög állampolgárok, különösen a kis befektetők, a nyugdíjasok, akik állam, görög államkötvényeket vásároltak, majd a híres PSZ után az Eurogroup úgy döntött, aminek következtében az államkötvények árfolyama 50%-kal zuhant. Sokan még mindig hisznek az államkötvényekben, eh, akik eh, még a saját gyógyszereiket sem tudják eh, kiváltani, vagy kórházba menni. Tehát ez a piac összeomlott, és komoly bizalmatlanság nyilvánul meg az ilyen kötvények iránt. Luke úr a jelentésben említi, hogy a szabályozással fokozottabb garanciákat akarunk teremteni, hogy ezek az értékpapírok biztonságosak legyenek, élvezzék a befektetők bizalmát, és ezáltal egy közös piac alakuljon ki a befektetők számára. Ugyanakkor viszont nem vagyok biztos benne, hogy ezek a garanciák hogy működnek majd, és hogyan tudjuk biztosítani, hogy ezek a kötvények se dőljenek be. Nem tudom, hogy ez a piac hogy működhet egy válság kapcsán. Nem tudom, hogy túlélnék-e a válságot ezek a kötvények. Elnök, köszönöm. Naktagál úr nincsen itt, úgyhogy Gerold úrnak adom meg a szót. Proszę bardzo. Eh, merci, monsieur le président. Eh, madame... Köszönöm, elnök úr, biztos asszony, előadó úr. Először is szeretném megköszönni az előadónak, hogy egy kiegyensúlyozott és pragmatikus megközelítést alkalmazott. Ami a fedezett kötvényeket illeti, ez egy olyan törekvésbe illeszkedik, amely a tőkepiacot szeretné megerősíteni. Nagyon fontos, hogy ne veszítsük szem elől azt a célt, amit itt kitűztünk magunknak. Itt alapvetően arról van szó, hogy támogassuk a gazdaságot. A bankoknak egy olyan finanszírozási forrást kínálunk, amely hosszú távú, és amely mellett megvalósíthatják a célokat. Ugyanakkor nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy ne puhítsuk fel mindeközben a szabályozási kereteket. Először is ez nem gátolhatja azt, hogy az egyének és a vállalkozások jobban hozzáférjenek a finanszírozási forrásokhoz. Mert ez hosszú távon gátolná a sikerességet. A tárgyalások eredménye igen jelentős. Ez lehetővé teszi azoknak az országoknak, ahol eddig nem volt ilyen piac, mégis elkezdjék alkalmazni ezt az eszközt, ami a válság alatt is stabil volt, ahogy azt Luca úr is említette. Egy európai fedezett kötvény létrehozása már olyan gondolat, amelyről sokszor beszéltünk már. Mm, le is járt az időm, tehát szeretném mindenkinek megköszönni a jó együttműködést, és mindenkinek egy kellemes húsvét ünnepeket kívánok. Köszönjük szépen! Beresz képviselő következik egy percben. Köszönöm, elnök úr. Biztos asszony, a nemzeti rendszerek minimális harmonizációs rendszere, ami az európai rendszert alapozná meg, ez igen pozitív, ez megerősíti a bankrendszert és hozzájárul a tőkepiaci unió elmélyítéséhez. A biztonságos kiskockázatú fedezett kötvények nehéz piaci környezetben érkeznek. 2008-ban például a pénzügyi válság alatt ezek nagyon hasznosak voltak. Az egyes nemzeti piac feltételei mindenhol mások. Franciaországban például különböző fedezeti eszközöket lehet belevonni a lakáshitelek esetében. Eh, Németországban, eh, Spanyolországban, eh, Dániában és Olaszországban szintén a jó gyakorlatokból inspirálódtak, és így alakulhat ki egy valóban európai rendszer. Biztosítani kellene a piacnak az egészséges fejlődését, ami a tőke határokon átnyúló hatékony kihelyezését teszi lehetővé, és megvédi a befektetőket, és még a pénzügyi válság idején is forrás nyújt. Köszönöm szépen. Nyilván niestety chętnych na Köszönöm szépen. Nem látok catch eye felszólalási lehetőséget, kérőket, úgyhogy biztos asszony, öné a szó. Tisztelt képviselők, nagyon köszönöm az észrevételeket, illetve a hozzászólásokat. Úgy tűnik széles körű egyetértés övezi az új szabályokat. Az unión belül és azon kívüli befektetők örömmel üdvözlik ezeket a szigorú normákat, amelyek a fedezett kötvényterületet szabályozzák, illetve a felügyeletet biztosítják. A prudenciális kiegyensúlyozott megközelítés, illetve a felülvizsgált a következő években egy kiszámítható rendszert jelent. Számítok a parlament támogatására, a finanszírozás még fontosabb forrásává válnak majd a fedezett kötvények. Nagyon köszönöm az előadónak, árnyék előadóknak Köszönöm szépen, biztos asszony. Most pedig a zárszó eh, Lukke úr előadóként. Köszönöm szépen, kedves kollégák, a vitát. Minden árnyék jelentéstevőnek eh, köszönet, és külön köszönöm a bizottság munkáját. Nagyon jól együtt tudtunk működni a jogalkotási munka során. Mint ahogy a vita során eh, már elején már elmondtam, két megjegyzést szeretnék csak tenni. Az első a frakcióban ülő kollégámra reagálva Marias úrnak intézem. Nyilván a kötvények visszafizetését biztosítani kell, és előfordult Görögországban, hogy egyes kötvényeket nem lehetett visszafizetni. Ezek bankok által kibocsátott kötvények voltak, Éppen ezért fontos, hogy olyan értékpapírokkal biztosítsuk egy fedezeti eszköz pullal ezeket a kötvényeket, ami biztosítja a likviditásokat és a megfelelő hitel minőséget reálértéken vagy más követelmények alapján kell ezt biztosítani. Minden esetre ez egy messzre mutató kérdés, ami a görög államhazatás állapotát is illeti. Nagyon fontos, hogy ne zavarjuk meg a jól működő piacokat, erre kell törekednünk, és arra is törekszünk, hogy ezáltal az irányelv által a megfelelő jó gyakorlatot is elterjesszük. Minden jó lehetőséggel élni kell, a rossz gyakorlatokat pedig vissza kell szorítani. Itt a harmonizációra törekszünk, és szerintem jól sikerült az esetleges tévedéseket elkerülni. A minőséget hangsúlyozzuk, és egyes tagállamok számára egyfajta nyomást is kívánunk gyakorolni, hogy megfeleljenek ezeknek a követelményeknek. Reméljük, hogy ezek a kötvények elterjednek az egész Európai Unióban, és ez egy jó út lesz a jövőre nézvést. Kończymy tę wspólną debatę, zamykam ją a głosowanie. Ezzel lezárhatjuk a vitát, és holnap lesz a szavazás. Köszönöm mindenkinek! Przechodzimy do kolejnego punktu. A következő napi rendi pontra térünk át. Ez szóbeli választ igénylő kérdés. A tanácssal és a bizottsággal való tárgyalás